Colleghi, per favore, se volete prendere posto. Kedves képviselőtársaim, ha nem bánják, üljenek le, megkezdjük a munkát. Eleves úszással indulunk. Rengeteg a tennivalónk, ugyanakkor egy másfél órás szavazással indítunk, eleve. Azt hiszem, ellenőrizni nem kell a szavazókártyát, mert ha hogy elkezdjük a szavazást, mindjárt kiderül, hogy működik-e vagy sem. Ugye a neveknek fel kell tűnnie a név szerinti szavazás során. Ha látja mindenki a nevét, ki ki a nevét, akkor bizonyal működik a kártyája is. Csak el lehet kezdeni a tényleges szavazást, a mai rendi pontunk első témája az Oman Rajten jelentés, törökországi előrehaladás, az országjelentés volt a kép, első bekezdés, 9-es módosító mellette. Bocsánat, rosszul mondtam. 28-as módosító mellette. Mindenki jelezze meg. Kézzel szavazunk. Ellene? Elvetettük. Elnőrizzük a 28-as géppel? Ám legyen. Elektronikus szavazást tartunk, akkor a 28-as módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom. Lássuk az eredményt. Contrari 20. 30-an ellene 20 mellette elvetettük tehát. Van, akinek nem működik a masinája? Kérem jelezze, ha nem működik a szavazógépe valakinek. Ketten vannak ilyenek, Panzeri úr. És Peterle úr. Ellene szavazott? Akkor tehát. Akkor a akkor 32-en ellene szavaztak, és 20 mellette. Tehát mindenképpen elvetettük még nagyobb arányjal. 29-es módosító. Részeként szavazunk első rész, mellette, ellene, tartózkodók. Elvetettük. Második rész, mellette, ellene, elvetettük. Egyes kompromisszum mellette, a raportőr adta be, mellette. Ellene. ellene Elfogadva. Következik a 32-es. Ez kompatibilis a kompromisszummal mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 33-as. Boszkurt mellette. Ellene. Elutasítva. 34-es mellette illetve egy elnézést, a 34-es okafogyottá vált, mert lefedi a kompromisszum. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 35-ös, 36-os, 37-es és 38-as, ezeket lefedi a kompromisszum, tehát hármas kompromisszum. Mellette, ellene, <coughs> elfogadva. Következik a 48-as, az összes többit lefedi a 3-as módosítás, tehát 48-as mellette, ellene, elutasítva. 49-es mellette, ellene, tart, tartózkodott elutasítva. 50-es, két részben, első rész mellette, ellene, elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Elutasítva. 51-es. Mellette. Ellene. Elfogadva. Négyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Elfogadva. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 és 59-es, 60-as is, mindet lefedi a négyes kompromisszum, tehát következik a szóbeli módosítás, amelyet a jelentéstevő asszony fogalmazott meg, és Flotra képviselő kéri is a szót. Igen, valóban. Itt arról van szó, hogy a jelentéstevő módosítását Alkalmazók deeply regrets the decision of the Constitutional Court to annul the legislation, és ezen kívül konszenzusra van szükség a, az intézményrendszer szempontjából. Tehát ez angolul úgy hangzik, hogy ez a serious setback in the Turkish, in Turkey's reform efforts. Ennyi lenne a szóbeli módosítás. Omen Reuten asszony, egyetért? Igen, egyetértek ezzel. De tegnap volt ezzel kapcsolatban már egy vita, és akkor Flotrasszonynak válaszoltam is a témában. Nagyon örülök annak, hogy, meg, hogy módosította a szóbeli módosítást. Jó, hát akkor ebben a formában, a módosított formájú szóbeli módosításról fogunk szavazni. 9-es bekezdéshez. Mellette, ellene, elfogadva. 61-es. Mellette, ellene, elutasítva. 62-es mellette, ellene, elutasítva. Most azért nem kérdezem a tartózkodókat, mert nem gondolom, hogy fontos lenni, de hogyha valaki mm, tényleg ezt kívánja, akkor jelezze. 63-as mellette, ellene, elfogadva. Pillanat, pillanat. Elutasítva? Jó. Akkor elutasítva. 64-es. Jó, akkor a 63-ast név szerinti szavazással fogjuk elektronikus úton leszavazni, tehát akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, nézzük az eredményt, 44 plusz 1, tehát az 45, 20, mellette, 44 ellene, tehát valóban elutasítva, 64-es mellette, ellene, elutasítva. 65-ös Lambsdorff szóbeli módosítással, ezt látja mindenki, hogy hogy néz ki, mellette ellene elfogadva, 66-os mellette ellene, Hát azért itt leellenőrizném a dolgot, tehát akkor 66-os elektronikus szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nézzük a végeredményt. 26-an ellene, 34-en mellette. Sőt, 27 ugye a hiányzó kártyával, tehát elfogadva így is. 67-es. Ez okafogyottá válik a 66-os miatt. Következik a 68-as mellette, ellene, elutasítva. 69 mellette, ellene, elutasítva. 70-es szóbeli módosítás, ezt is megtalálják írásban, mellette, ellene, elfogadva. 71 mellette, ellene, elutasítva. 72 mellette, ellene, elutasítva. 73-as mellette, ellene, elutasítva. 74 mellette, ellene, elutasítva. 75-ös mellette, ellene, Ebben nem vagyok biztos, úgyhogy ezt elektronikusan meg fogjuk nézni. Megnyitom a szavazást. Tehát akkor a 75-ösről elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Kettő ellenét hozzá kell tenni, mert nem működik jól a gép, tehát akkor 35 mellette, 35 ellene, miután a kettő ö, egyforma, ezért elutasítva. Elnök úr, nem kaptam meg a szavazókártyámat, de támogatni szeretném. 35 Akkor ebben az esetben viszont elfogadva, mert 36 mellette, 35 ellene, tehát elfogadva. 76-os 78-as mellette, ellene, hát ez sem világos. Tehát akkor a 77-esről szavazunk elektronikusan. Tehát akkor 77-es lezárva a szavazás. Nézzük a végeredményt. Hát akkor nem, nem teszik fel a kezüket, ne haragudjanak. 56 ellene 10 mellett, ez egészen világosan elutasítva. 78-as mellette ellene elutasítva. 79-es mellette ellene elutasítva. 80-as mellette, ellene. Itt azért ezt leellenőrizném. Tehát akkor a 80-as elektronikus szavazással következik. Lezárom a szavazást. Végeredmény 30 eh, contrari, 35 favorevoli. 35 mellette, 32 ellene, tehát elfogadva. Ötös kompromisszum. Mellette, ellene, elfogadva. 83-as. Szóbeli módosítás, megint csak a szövegben látják a formáját, mellette, ellene, elfogadva. 84-es, mellette, ellene, elutasítva. 85-ös, mellette, ellene, elutasítva. 86, mellette, ellene, elutasítva. 6-os kompromisszum, mellette, ellene, elfogadva. Most akkor egy csomó okafogyottá vált, 95-ös következik, tehát 95-ös mellette ellene elutasítva. 56 mellette ellene elutasítva. 97 illetve egy elnézést, ezt lefedi a hatos kompromisszum, tehát akkor most a hetes kompromisszum következik. Mellette, ellene, elfogadva. Százas mellette, ellene, elfogadva. 101 mellette, ellene, elutasítva. 102. El, Olvasom akkor a szöveget. A végső részről fogunk csak szavazni. Mellette, ellene, elfogadva. 18-as. Bekezdés 103-as módosítás mellette, ellene, elutasítva. 104-es mellette, ellene, elutasítva. 105-ös mellette, ellene, elutasítva. 106 mellette, ellene, elutasítva. 107 mellette, ellene, elutasítva. 108 mellette, ellene, elutasítva. 109 mellette, ellene, elutasítva. 110 mellette, ellene, elutasítva. 111 mellette, ellene, elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 112-113 114 okafogyott, 115 mellette, ellene, elutasítva 116, szóbeli módosítás, a szövegben olvashatják, mellette, ellene, elfogadva 117, 118, okafogyottak, sőt a 119-es is, tehát a 120-as következik. Mellette ellene. Elutasítva 121 mellette, ellene, elutasítva 122 mellette, ellene, elutasítva. 123 két részben, első rész mellette, ellene, elutasítva, második rész tehát 123-as második rész mellette, ellene, elfogadva. 124. A 123-as első részét elutasítottuk, úgyhogy 124-esről következik a szavazás, mellette, ellene, elutasítva. Jettem aki, 125 mellette, ellene. Ezt leellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 125-ösről. Lezárom a szavazást. Nézzük a végeredményt. 41-en ellene, 30-an mellette, elutasítva 126. Mellette, ellene, elutasítva. 127-es, szóbeli módosítás mellette, ellene, elfogadva 128, mellette, ellene, hát szerintem elutasítva. Nem igazán teszik fel a kezüket, kedves kollégák, úgyhogy így nehezebb az én feladatom is. Szerintem elutasítottuk, de kérem, hogy azért mutassák egyértelműen, hogy hogyan szavaznak. 129 mellette. Le akarják a 128-ast ellenőrizni. Akkor megnyitom az elektronikus szavazást a 128-asról. Lezárom a szavazást. 45-en ellene, 27-en mellette ez elutasítva. Tehát, hogyha nem teszik fel a kezüket, ha nem mutatják, akkor nehéz az én dolgom. 129-es. Igen? Hozzá kíván szólni, Szalafranka úr? Egy napi rendel kapcsolatos kérdés. Szeretném ellenőriztetni a szavazást, annak eredményét. A frakciók szerint Szerintem többen szavaznak, mint ahányan jogosultak. 73 szavazatot számoltunk az imént, holott 70-en lehetünk összesen, akik szavazhatunk. Utána nézzenek ennek, kérem. Nos, hát ennek az a magyarázata, legalábbis a hivatal szerint, hogy ketten többen szavaznak a frakciónkból. De Ria és Brock nem rendelkeznek kártyával, ezért aztán ez a két plusz szavazattal kiegyensúlyozzuk, kiegyenlítjük a dolgot. Tehát végül is jut is, marad is, úgyhogy igazából ez így szabályos. Tehát akkor következik a 129-es. Mellette. 129-es mellette. Ellene. Elutasítva. 130. Két részben. Első rész mellette, ellene, elfogadva. Második rész mellette, ellene, elutasítva. 131 mellette, ellene, elutasítva. Jó, akkor ellenőrizzük le. 131-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát az EPP-nek két plusz szavazata van, mert most mégis működnek azok a kártyák, amik az előbb nem. Tehát minden esetre 38-an vannak ellene, 32-en mellette elutasítva. 26-os bekezdés, 132-es módosítás mellette. Ellene. Elutasítva ugyanezzel a többséggel, 9-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva, 135-ös következik, szóbeli módosítás, mellette, ellene, elfogadva, 136, mellette, ellene, elfogadva. De Kaiser, 137,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 Visszavonták a 147-est. 148. Mellette. Ellene. Elutasítva. 149. Mellette. Ellene. Elutasítva. 150. Mellette. Ellene. Elutasítva. 151. elég nehéz kimondani a nevet, mellette, ellene, elutasítva. 152, mellette, ellene, elfogadva. Tízes kompromisszum, két részben. Első rész, mellette, ellene, Elfogadva. Második rész. Mellette. Ellene. Elfogadva. 153. 154. 155. fogyottak? 156-os. Részenkénti szavazás. Első rész. Mellette. Ellene. Elutasítva. Második rész. Elnézést, azt viszont lefedi a tízes kompromisszum, annál jobb. 157 illetve az se, hanem ezt visszavonták 159-es íg, a 160-161-es lefedi a 10-es kompromisszum, 62-est visszavonták, 163-as a 10-es kompromisszum fedi le, 164-es kompatibilis, tehát akkor a 164-esről szavazunk mellette. Ellene? Ez nekem nem volt világos úgyhogy megnyitom az elektronikus szavazást a 164-esről. Lezárom a szavazást. Végeredmény. Egy valaki nem szavaz, akkor 31, 37 elfogadva. 165. Ez Oka fogyott 166 visszavonták, 167-es lefedi a 10-es kompromisszum, 168-as visszavonták, 169, 170-es 10-es kompromisszum, tehát 171-es következik mellette, ellene, elutasítva. 172 mellette, ellene, elutasítva. 173-ast visszavonták, 174-es mellette, ellene, elutasítva. 175 mellette, ellene, elutasítva. 176 mellette, ellene, elutasítva. 177 mellette, ellene, elutasítva. 178 mellette, ellene, elutasítva. 179 mellette, ellene, elutasítva. 180 visszavonva. 181 szintén, 182 mellette. Ellene, tartózkodók elutasítva. 183-ast visszavontuk, 184 mellette, ellene elfogadva. 185 mellette ellene elutasítva. 186 mellette ellene elutasítva. 187 mellette ellene elutasítva. 188 mellette ellene, elutasítva. 189 mellette, ellene, elutasítva. 190 mellette, ellene. Ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 190-esről. Lezárom a szavazást. de továbbra is van egy valaki, aki nem ö, szavaz kávét, esetleg kér valaki, 38-32 ellenében elfogadva. 191 mellette, ellene, elutasítva. 108, 192 mellette, ellene, elutasítva. 193 mellette, ellene, elutasítva. 192 mellette ellene elutasítva. 195-196, ezek azonosak, mellette ellene elutasítva 197, a 197-est akarják ellenőrizni, illetve hogy a 195-196-ost? Ezt kívánják leellenőrizni? Akkor leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Továbbra is van kettő, aki nem szavaz, vagy egy, aki nem szavaz. Ki az az ember, aki nem szavaz? Ki az? Jó lenne tudni. Tehát 29-41 ellenében. Elnök úr, én vagyok az. Nincs tám a kártyám, ezért nem szavazok. Én vagyok tehát az. Eh, però, se lei non ha la kár... Tehát, ha nincs kártyája, akkor nem is lenne itt, hogyha önnek hogyha ön besetette a kártyáját, akkor nem szerepel a listán, illetve hogy a gépben. Van valaki más is, akinek bent van a kártyája, de nem nyomja meg a gombot, úgyhogy itt nagy titok van. Tehát 197-es. Mellette ellene. Hát itt sem vagyok biztos az eredményben. Megnyitjuk az elektronikus szavazást a 197-esről. Lezárom a szavazást. Végeredmény. 29-41 ellenében Kérem, emeljék fel a kezüket láthatóan világosan, mert sokkal gyorsabban haladunk majd úgy. 198 mellette, ellene, elutasítva. 199 mellette, ellene, elutasítva. 200 mellette, ellene, elutasítva. 201 mellette, ellene, elutasítva, 202 mellette, ellene, elutasítva, 203 mellette, ellene, elutasítva, 204-206 azonosak, Papadopoulou és Triantafilidis mellette, ellene, elutasítva. 205 mellette, ellene, elutasítva. 207 mellette, ellene, elutasítva. 208 mellette, ellene, elutasítva. 209 mellette, ellene, elutasítva. 210 mellette, ellene, elutasítva. 211 mellette, ellene, elutasítva. 212 mellette, ellene, elutasítva. 213 mellette, ellene, elutasítva. 214. Nem. Ez okafogyottá vált az ötös miatt. 215. Mellette, ellene, elutasítva. 216, 217, 218, 219 és 220, ezeket lefette a 9-es kompromisszum, 222, sőt 221 mellette, ellene, elutasítva. 222 kompatibilis a 9-essel, mellette, ellene, 223-as, okafogyott 224, ez sem, erről sem szavazunk, 225 mellette, ellene, elutasítva, 226 mellette, ellene, elutasítva. 227 mellette, ellene, elutasítva. 228 mellette, ellene, elutasítva. 229 mellette, ellene, elutasítva. 230 mellette, ellene, elutasítva. 231 mellette, ellene, elfogadva. 232 mellette, ellene, elutasítva. 233 mellette, ellene, elutasítva. 234 mellette, ellenem, elutasítva. 235-236 azonosak, Scholz, Meyer, Kolicek, és így tovább, mellette, ellene, elutasítva. 237, mellette, ellene, elutasítva. 238 mellette, ellene, hát hát, szerintem egy kicsit elfáradtak a kedves kollégák, és nem emelgetik a kezüket. 238-as elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Kérem, adják le a szavazataikat. Azért itt mindig van egy-két szundikáló. 31 pontosabban, 31-39 ellenébe elutasítottuk. Ki tudja, hogy az alvó ember hogyan is szavaz? Jön egy hosszú módosítás, szóbeli, olvassák el, ha kívánják, mellette, ellene, elfogadva. 239-es mellette, ellene, elfogadva. 240. Látom. Felhördülés van a teremben. 239-es elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Megint van valaki, aki alszik. Egy kis 38-an mellette, 32-en ellene. Igazuk van, igazuk van, de akkor emeljék fel a kezüket, mert innen nem látszik másként. 240 mellette, ellene, elutasítva. 241 mellette, ellene, elutasítva. 242 elektronikus szavazást kérnek a 241-ről? Jó, rendben, akkor megnyitom a szavazást 241-esről. Most már ketten alszanak. Lezárom a szavazást. 32-en ellene, 37-en mellette elfogadva. 242-es mellette ellene elutasítva. 243 Janna Kudakis mellette ellene elutasítva. A preambulum bekezdés azonos a kettes és hármas módosításokkal, Kreisdorfer és így tovább, mellette ellene elutasítva. Négyes módosítás mellette ellene elutasítva. Ötöst visszavonták, hatos mellette ellene, elutasítva. Hetes, Farm Thaler, mellette, ellene, elutasítva. Nyolcas, mellette, ellene, elutasítva. Kilences, Kazák, mellette, ellene, elutasítva. B preambulum bekezdés, 10-es, 11-es, ezek azonosak. Van Orden, Howitt, Obiols. Mellette, ellene, elutasítva. C preambulum bekezdés, 12, 13, 14 azonosak. Mellette, ellene, elutasítva. 16. Mellette, ellene, Elutasítva. 15 mellette. Ellene. Elutasítva. 17 mellette. Ellene. Elutasítva. 18 mellette. Ellene. Elutasítva. 19 mellette. Ellene. Elutasítva. 20 mellette. Ellene elutasítva. 21 mellette, ellene, elutasítva. 22 mellette, ellene, elutasítva. Mockurt 23-as mellette, ellene, elutasítva. Huszonnégyes mellette, ellene, elutasítva. 25 mellette, ellene, elutasítva. 26 mellette, ellene, elutasítva. 27 mellette, ellene, elutasítva. Egyes módosítás mellette, ellene, elutasítva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 Hát még a végső szavazásnál is valaki alszik. Tehát bent van a szavazókártyája. Ez hihetetlen. 60-0 ellenében gratulálunk a jelentéstevőnek, a végső szavazásnál egyhangulag támogattuk a jelentést. Kint egy négy lovas kocsi, egy hintó várja a hölgyet, hogy az ovációkat fogadja a teljes parlamentben. Következik a következő szavazásunk, méghozzá Macedónia téma van. Zoran Táler a jelentéstevő, erről fogunk most szavazni. Azt kérte, hogy még mielőtt szavazunk, hadd szólaljon fel, úgyhogy meg is adom neki a szót. Táler képviselő. Per favore, un attimo di silenzio, a chiesto... Kérem mindenki maradjon csendben, hogy Táler úr szót kaphasson. Köszönöm, elnök úr. Többé-kevésbé, ahogy tegnap is elmondottam, a macedon kérdése kapcsolatban helytálló, a, vagy megfelelő a szavazólista. Utolsó percekben, órákban születtek kérések részenkénti szavazása vonatkozóan, többé-kevésbé látják majd követve a listát, hogy igyekeztem az eredeti szöveget, illetve szándékokat fenntartani, úgyhogy lesz, le, lehetőség lesz plusz az, hogy megszavazni ezeket a pontokat, és várjuk a szavazást. Bene, con questo chiarimento procediamo. Akkor most folytatjuk a munkát, egyes bekezdés. Kannakum kumocákos. Mellette, ellene, elutasítva. Kettes mellette, ellene, elutasítva. Hármas mellette, ellene, elfogadva 5 ötös mellette. A hármast elfogadtuk, tehát a 5-6-7-es kiesik, 8-as eh, mellette. Ellene elfogadtuk. 9-es ki van mellette. Ellene elfogadtuk. 10-es ki van mellette. Ellene elutasítva. 11-es, ki van mellette? El, ellene, elutasítva. 12-es, ki van mellette? Ellene, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, elutasítva. 14-es mellette, szóbeli kiegészítéssel kiszavazza meg, ellene elfogadtuk. 15-öst mellette ellene elfogadtuk. Egyes kompromisszum ki van mellette, ellene elfogadtuk. A többi okafogyottá válik, a kompromisszum elfogadása után. Hetes bekezdés egy, egyes szóbeli módosítás eh, mellette ellene elfogadtuk. 19-es. Cornelissen asszony kért szót. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretném utolsó pillanatban benyújtani ezt a szóbeli módosítót, mely figyelembe venné a kényes kérdéseket. Itt az áll, hogy a macedón hatóságok, holott ez a melléknév változtatható volna a szkopjei hatóságokra. Hogyha senki sem bánja, akkor ez egy kompromisszumos megoldás lehet. A macedón hatóságokért a szkopjei hatóságok. Allora, se Eh, avete ascoltato l'emendamento orale. Se ci sono... Hallották, a szóbeli kiegészítést, hogyha valaki ellenzi, akkor kérem, hogy álljon fel. Így csináljuk a plenárison is. Hogyha ellenzik a szóbeli módosítást, kérem álljanak fel ebben az esetben. Hogyha elegendő számú kollega nem támogatja, akkor nem szavazzuk meg. Nem szavazunk róla. Sajnálattal látom, hogy nem tudunk szavazni róla. A 12-es, 19-est a leírt form, formában szavazzuk te, meg tehát. Ki támogatja a 19-est? E, ki van ellene? Elfogadtuk. 20-as mellette ókafogyottá vált, 21-es Baszeszkójé, ki támogatja, ki ellenzi, elutasítva. Kettes szóbeli módosítás az eladó részéről nyolcas bekezdésben ki támogatja, ki van ellene, elfogadtuk. 22-es ki támogatja, ki van ellene, El, elutasítottuk. 23-as ki van mellette, ki van ellene, Elfogadtuk. 24-est Ibriszagics kitámogatja. Ki van ellene? Szerintem elfogadtuk némi kétséggel. Azt hiszem, hogy kezdenek elfáradni. Kérem, hogy ö, mozgassák át a karjukat. Hármas Nobel szóbeli módosítás okafogyottá vált, mert a 24-est elfogadtuk, 25-ös csak egy szóról szól. Ki támogatja? Ki van ellene? Elutasítottuk. Ellenőriznünk kell, mert az emberek nem emelik fel a kezüket. 25-ös elektronikusan szavazzuk. Az urges szóról van szó. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Az előadó kettes kompromisszum, aki támogatja, ki van ellene, elfogadtuk. Az összes többi módosítások a fogyottá vált, egészen a négyes szóbeli módosításig kitámogatja, kielenzi, elfogadtuk. 31-est kitámogatja, kielenzi, elfogadtuk. 33-as, Svensoné, ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. 34-es, ki van mellette, ellene, Na hát ez nehéz volt. Ezért elektronikusan ellenőrizzük a 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-38 alányában elutasítottuk. 35-ös. Ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. 36-os Szenszon kollégái, ki van mellette? Ki van ellene? Elfogadtuk. Hármas kompromisszum az előadó részéről, ki van mellette? Ki van ellene? elfogadtuk. 37, 38, 39 és 40-esig oka fogyottá váltak. 41-es következik, kitámogatja. Ki van ellene? Elfogadtuk. 43-as, ki van mellette, ellene? Elfogadtuk. 44-es, ki van mellette, ellene? Elfogadtuk. 40 ezt ellenőriznünk kell elektronikusan elnézést. Nem igazán jól láttam. A 44-esről megnyitom a szavazást. Negyvennyolc tizenhét arányában elutasítva 45-ös Csanakú kollégáé. Ki támogatja? Ki ellenzi? elutasítottuk 48-ast, kitámogatja, ellenzi, elutasítva 47-est, kitámogatja, ellenzi, elutasítva 49-es, ki van mellette, ellene, elfogadtuk. 50-es, ki van mellette, Elnézést kérek, az 50-es okafogyottá vált, mivel a 49-est elfogadtuk. 46-os következik, amely szintén okafogyottá vált, négyes kompromisszum következik. Részenként szavazzunk, az első részt kitámogatja, ki van ellene, elfogadtuk. Második részt kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 51-est lefette a 4-es, egészen az 57-esig. Tehát az 57-esről szavazunk, most kitámogatja. Ki van ellene? Elutasítva. Ötös szóbeli módosítást kitám Nikolai kollégá módosítása. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítottuk. 58-as módosítás. Két részben szavazunk, az első részt ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. Második részt ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, az előadóé. Három részben szavazunk. Első rész ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. Második rész ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. És a harmadik rész mellette, ellene, elfogadtuk. 50 az ötös kompromisszum Néhány pillanatot kérek önöktől. Ahogy a szavazó lista is jelzi, a 60-ast meg kell szavaznunk. Egészen addig a részig, a szavazólistán jelzett részig. Ki támogatja, ki van ellene? Elutasítottuk. 61-es. Ellenőrizzük a 60-ast. 60-ast elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41 igen, 24 nem arányában elfogadtuk, 61-es következik. Nem, mert ezt az egyes kompromisszum lefette. 62-es kitámogatja. Ki van ellene? Elfogadtuk. 32-es Basescu kollega munkája, amely okafogyott. 63-ast Szalabrakusz kollega munkája két részben szavazunk. Az első részt kitámogatja, kiellenzi, elutasítottuk második, és a maradéka okafogyottá válik, mert azt lefedi az ötös kompromisszum. 64-es. Hatvannégy, hatvanöt, hatvanhatos okafogyott, hatvanhetes következik három részben. Ki támogatja az első részt? 67-es tehát. Ki ellenzi? Elfogadtuk. Második rész ki támogatja? Ki van ellene? Elfogadtuk. Harmadik rész ki támogatja? Ki ellenzi? elfogadtuk. 68-ast nem, mert lefeged, lefedi az ötös kompromisszum, 69-es kitámogatja, ki van ellene, elutasítottuk. 70-est kitámogatja, ellenzi, elutasítottuk. 71-est kitámogatja, ellenzi, elfogadtuk. 72-est ki van mellette, ki van ellene, elutasítottuk. 73-as kitámogatja, kiellenzi, elutasítottuk. 74-es kitámogatja, ki van ellene, elutasítottuk. 75-ös kitámogatja, kiellenzi, elutasítottuk. 76-os kitámogatja, kiellenzi, elutasítottuk. 77 es kitámogatja, ki van ellene, elutasítottuk. 78 as nem szavazzuk meg, 79-es következik. Kitámogatja, ki ellenzi, elutasítottuk. 80-as kitámogatja, 81-es kitámogatja, ki van ellene, elfogadtuk. 82-es mellette ellene elfogadtuk. Most elektronikusan szavazunk az állásfoglalási indítványról teljes egészére Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 66 56 igen és e, ne, 5 nemmel e, arányában. Gratulálunk az előadónak, és 5 tartózkodás is volt. De az állásfoglalás indítványt elfogadtuk. Most pedig a ...2009-es horvátországi országjelentésről szavazunk. Szoboda úr az előadó. Tim. Négy részben fogunk a 12-es módosításról szavazni. Első rész mellette, ellene, elfogadva. Második rész mellette, ellene, elutasítva. Harmadik rész szóbeli módosítás mellette, ellene, elfogadva. Negyedik rész mellette, Ellene? Hát, nem tudom. Kérem, hogy azért rendesen emeljék fel a kezüket, elfogadva. 13-as. Mellette. Ellene? Elutasítva. 14-es. Mellette? Ellene? Elutasítva mellette, ellene, elutasítva. 15-ös, két részben, mellette, ellene, elfogadva. Második rész. Ellenőrizzük le? Jó. 55-ös első része. 40-18 ellenében. Emeljék fel a kezüket, kérem. Második rész. 15-ös. Mellette. Ellene. Elutasítva. Tizenötös Lezárom a szavazást. 32 nemmel szavazott, tehát elutasítva. 16-os mellette. Ellene. Elutasítva. 17. Mellette. Ellene. Elfogadva. 19. Mellette. Ellene. Elutasítva. 18. Mellette. Ellene. Elutasítva. 20-as. Mellette ellene elfogadva. 21 mellette ellene elutasítva. Egyes kompromisszum négy részben. Első rész mellette. Svoboda úr kérje a szót. Köszönöm, úr. Csak nagyon röviden. A második részt visszavonnám, a következő oknál fogva. Tegnap meghallgatok Bramertz urat, az a követelés, hogy a, benne marad ugyanak együttműködés igénye a törvényszékkel, ám azt mondta a Bramertz hogy ő sem tudja biztosan, hogy léteznek-e ezek a dokumentumok, ezért visszavonnánk ezt a részt, és különös tekintettel a dokumentumokra az együttműködés igénye már benne van az első részben, így a második rész kivonása megengedhető. Annál jobb, akkor most az első, harmadik és negyedik részről egyszerre szavazunk. Egyes. Mellette, ellene, elfogadva. Másodikról nem szavazunk, harmadik mellette, ellene, elfogadva, négyes rész mellette, ellene, elfogadva. Most akkor ezzel a kompromisszumot rendeztük, és néhány módosítás okafogyottá is vált, és a 27-es következik két részben. Első rész. Mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Második rész. Mellette, ellene, elfogadva. 27-es, mellette, ellene, elutasítva. Kettes szóbeli módosítás, mellette. Ellene, elfogadva. 29-es, 26-os okafogyott, mellette. Ellene, Elutasítva. 31. Két részben. Első rész mellette. Ellene. Szerintem elfogadva. Második rész. Mellette. Ellene. Elutasítva. 30-as. Mellette. Ellene nem világos. Tehát 30-as elektronikus szavazás. Mento 30. Mancano ancora due voti. Még ketten nem adták le a szavazatukat. Megint ugyanaz, gondolom. 30-an ellene, 29-en mellette elutasítva. Mettiamo ai voti l'emendamento 32. 32-es mellette, ellene, elfogadva. 34-es, okafogyott, 33-as szintén. Akkor a 36-oshoz érkezünk? Akkor most a hármas szóbeli módosítás következik mellette. Ellene. Elfogadva. 35-ös okafogyott. Kettes kompromisszum. Mellette. Elfogadva. 36. Három részben kéri a szavazást de elfogadtuk a kettes kompromisszumot, úgyhogy az egész okafogyottá vált. 37-es. Mellette. Ellene. Elfogadva. 38. Mellette. Ellene. Elfogadva. 39. Mellette. Ellene elutasítva. 40-es, két részben, első rész mellette, ellene, elutasítva, második rész mellette, ellene, elutasítva. 41 mellette, ellene, elutasítva. 42 mellette, ellene, elutasítva. 43 mellette, ellene, elfogadva. 45-ös bekezdés, 44-es módosítás, első rész mellette, ellene, elutasítva. Második rész mellette, ellene, elutasítva. 45-ös mellette, ellene, elutasítva. 46-os mellette, ellene, elfogadva. 47 mellette, ellene, elfogadva. 48-as két részben. Első rész mellette, ellene, elfogadva. Második rész mellette. Az első rét visszavonták. A zöldek visszavontuk, visszavonták, visszavontuk az első részt. Withdrawn by the... Igaza van, withdrawn by the greens. Nem olvastam, tényleg, ide van írva. Hát akkor hiába szavaztunk, de mindegy, második rész. 48-as mellette, Ellenem nem világos, úgyhogy a második részt, 48-as második részéről megnyitom az elektronikus szavazást. Na bene, insomma, qualche volta 59, 62, 60, ancora uno. Sono due, 25 contrari, 31 favorevoli akkor 25-en ellenne, 31-en mellette, elfogadva. 49 mellette, ellene, elfogadva. 50-es mellette, ellene, elfogadva. Jönnek a preambulum bekezdések. Kettes módosítás mellette, ellene, elutasítva. Hármas mellette, ellene, elfogadva. Négyes, mellette, ellene, elutasítva. Ötös, mellette, ellene, elutasítva. Weigler Lucky hatos, mellette ellene, elutasítva hetes, mellette ellene, Elutasítva. Hármas kompromisszum jelentéstevőtől. Mellette. Ellene. Elfogadva. Ezzel okafogyottá válnak a 11-esig, bezárólag a módosítások, és akkor a hármas, illetve a 11-esről három részben szavazunk, első rész mellette, ellene, elutasítva, Második rész, mellette, ellene, el, elutasítva. Harmadik rész, mellette, ellene, elutasítva. Preambulum bekezdés egyes mellette ellene elfogadva elektronikus szavazás, végső szavazás az állásfoglalási indítványról módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Nagyon örülök annak, hogy végre felébredt az alvó kolléga is. Úgyhogy most már mindenki szavaz, 62-en betették a kártyájukat, és 62 szavazat van. 54-en mellette, senki nem szavazott ellene, és 8 tartózkodással elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Abbiamo l'ultima Utolsó szavazás, ez pedig Cyrus Wolski jelentés, gázellátás biztonsága, tehát energiabiztonság következik is rögtön az egyes kompromisszum mellette. Ellene elfogadva, így 38-ashoz érkezünk mellette, ellene elutasítva, 6-os mellette, ellene elfogadva, 40-es, mellette, ellene, elutasítva, sajnos, mert hogy az enyém volt, 7-es, három részben. Első rész mellette, ellene, elfogadva. Második rész mellette, ellene, elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Így okafogyattá válik minden egészen a hármas kompromisszumig, és most kérjük azt, hogy szavazzanak mellette, ellene, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 45-ös mellette, ellene, elutasítva. Tízes, mellette, ellene, elfogadva. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, elfogadva. 46-os, mellette, ellene, elfogadva. Örülök mellette, a 12-es mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. 13-as mellette, ellene, elfogadva. 14-es mellette, ellene, elfogadva. 48 mellette, ellene, elutasítva. 15-ös mellette, ellene, elfogadva. 16-os mellette, ellene elfogadva. 49-es mellette ellene elfogadva. 17-es mellette ellene elfogadva. 50-es mellette ellene elutasítva. 6-os kompromisszum mellette ellene elfogadva. 51-es, 18-as okafogyottá válnak, 52-es mellette, ellene, Hát ezt most narcisztikus okok miatt megszavaztatom. 52-es újra megszavaztatom, méghozzá elektronikusan. De szerintem veszíteni fogok. Csak azért nem emelték fel a kezüket, mert nem akarták szembe megmondani a véleményüket a módosításról. Lezárom a szavazást. Hát igen, tényleg erősen leszavaztak. Micsoda szégyen. 53-as. Na jó, ezért elfogadom a kritikát. Nagyon kedvesek. 53-as mellette. Ellene. Elutasítva. 54-es. Ez kompatibilis az 53-assal. Jó, nem is egészen lehet érteni, hogy most erre mit javasolta a jelentéstevő. 54-es mellette, ellen, mellette, mellette, mellette, ellene. Hát tényleg letaglóztak. 19-es mellette, ellene, elfogadva. 55-ös ez nem kompatibilis a 19-essel, de mégis okkal fogyottá vált. 56-os mellette, ellene, elutasítva, 20-as mellette, ellene, elfogadva. 57-es mellette, ellene, elutasítva. 58-as visszavonták, 7-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Így aztán rengeteg módosítás okafogyottá válik, és egészen a 63-asig előre mehetünk, a 22-es ugyanis visszavonták, tehát 63-as mellette, ellene elfogadva. 23-as mellette, ellene elfogadva. 24-es mellette, ellene elutasítva. 25-ös mellette, ellene Elfogadva. nyolcas kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadva. Kilences es kompromisszum, ugyanis az előző kettőt a nyolcas miatt kihúzhatjuk, tehát kilences mellette ellene elfogadva, 28-as mellette ellene elutasítva, 10-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 11-es kompromisszum részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, elfogadva, második rész mellette, ellene, elfogadva, 30-as módosítás, 31-es és a 4-es, valamint ezek, ezeket lefedi a 11-es kompromisszum, tehát 32 következik, illetve 33 mellette, ellene, elutasítva. 34-es Landsbergis ezt lefedi a 11-es kompromisszum, és a 35-öst is, úgyhogy végső szavazás következik elektronikus formában az állásfoglalási indítványról. Megnyitom a szavazást. Továbbra is nyitva áll a szavazás, még három kollégát várunk. Lehet, hogy kimentek és itt felejtették a kártyájukat. Lezárjuk a szavazást. Nézzük a végső eredményt. Négyen elutasították, 47-en megszavazták. Egy tartózkodással gratulálunk a jelentéstevőnek. A földgáz ellátás biztonságával kapcsolatos jelentésének elfogadásához. Köszönjük. Sottolineo, complimentandovi con i colleghi. Szeretnék gratulálni a kollégáknak, és pontosan 10 óra 30 perckor be is fejeztük a mai szavazást, úgyhogy úgy tűnik, hogy itt a NASA precíziója, precizitása uralkodik ebben a teremben. Bene, allora diamo qualche minuto di tempo. Akkor néhány percet adunk a kollégáknak és a tisztviselőknek, akik kikívánnak menni a teremből, hiszen most a szavazást befejeztük, és megkezdhetjük a további munkáinkat. Általános költségvetés 2008-as évi mentesítés, harmadik szakasz, bizottság. Ez egy véleménytervezet, megvitatjuk most Gáler képviselő, a vélemény készítője. Neki meg is adom most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán várjunk egy picit, amíg kivonulnak a kivonulók, és egy kis csend lesz a teremben. Come vuole, possiamo aspettare qualche minuto, non siamo in ritardo. Jó, nem állunk késésben, úgyhogy nyugodtan várhatunk pár percet. Nagyon pontosak voltunk mostanáig, úgyhogy egy-két percet nyugodtan várhatunk, amíg kimennek a képviselők a teremből, és utána megadom önnek a szót. Pregherei i colleghi che stanno per lasciare l'aula. Kérem a kollégáknak, akik, kérem a kollégákat, akik kimennek, hogy menjenek ki, és engedjék meg, hogy végre elkezdjük a munkát. Mert úgy látom, hogy a magánbeszélgetéseket továbbra is a folyta, itt folytatják a terembe, ahelyett, hogy kimennének, és nem zavarnák tovább a munkát. Köszönöm szépen! Gáler képviselő, most úgy tűnik, hogy megvannak a feltételek, kezdheti a felszólalását. Köszönöm akkor, elnök úr. A téma az AFET állásfoglalása a 2008-as költségvetési mentesítés ügyében. A 2008-as évben olyan kifizetések történtek, melyek körülbelül 5 milliárd euróra rúgtak. A számvevőszék a megállapításában azt állítja, hogy bizonyos pontatlanságokat feltártak, és a felügyeleti és ellenőrzési rendszerre az Európai Bizottságnak, a külügyi támogatásoknak a, és egyéb támogatásoknak vonatra vonatkozóan nem, egész, nem eléggé hatékonyan működött. Az Európai Bizottság ugyanakkor az, a számbevőszék konkrét munkamódszerére utalt, azaz éves alapon vizsgálva csak egy vetületét lehet az Európai Bizottság munkájának értékelni, hiszen a többéves projektek és programok többéve, a többéves pénzügyi keret alá esnek, így a ellenőrzési és korrekciós mechanizmusok az egész ciklusra vonatkozóan kerülnek alkalmazásra, nem lehet azokat éves alapon értékelni. Tehát számunkra fontos az is, hogy a számvevőszék a számvitel, az EU számvitelének teljes körére vonatkozóan értékelést hivatott adni. Ha negatív ez az értékelés, akkor az mindenképpen súlyos, ugyanakkor a, a hibakvóta ö, arra utalnak, hogy javult a, szám, a, a költségvetés kezelése. A szabályosság és a jogszerűség tekintetében folytatott vizsgálata a szembevőszéknek olyan módszertani hibákat tárt fel, amelyek 2 és 5 százalékában a szúrópróbáknak negatívnak bizonyult. Ez jobb, mint a kohéziós politika költségvetésében. Jacek, kérlek, kérlek, kint beszélj, vagy fog be a szád. Tehát ez a 2-5 százalékos hiba százalék a szúrópróbák során jobbnak bizonyult, mint a kohéziós politika területén, és összevethető a kutatási, energetikai, közlekedési, gazdasági programokkal. A jogi keretfeltételeket nagyon bonyolultnak találta a számvevőszék vizsgálata, és javításra szorulnak egyes ellenőrzési rendszerek is. A Kobuval közösen arra kell sürgetnünk, a bizottságot, hogy a szembevőszék éves jelentésében és külön bejelentésében szereplő, szereplő megállapításokat vegye figyelembe a bizottság. És ha a, szem, a költségvetési rendtartást átdolgozásra szükség van, akkor, von, akkor a vonatkozó javaslatokat dolgozzon ki. Az állásfoglalásra vonatkozó javaslatom az AFED szempontjából az, hogy a legfontosabb kiadásokra és modalitásokra legyünk figyelemmel, a a, különösen a mi szakpolitikáinkra vonatkozó területeken. Várom a képviselőtársaim hozzászólásait, és ha persze, ha módosítók érkeznek, akkor az a kiegészíthető az általam javasolt szöveg. A javaslataim angolul írtam meg, hogy mindenki számára érthető legyen, öt pontra bontatóak ezek. Elsősorban Üdvözöljük azon pozitív fejleményeket, amelyek az átláthatóság, a célok és a nemzetközi donor koordináció által létrejöttek, illetve a Pegáze mechanizmus révén jöttek létre, amelyet a TIM mechanizmusra építettünk. A szakértők tudják, hogy ez az új eszköz, mely révén finanszírozzuk a palesztin hatóság működését. Ugyanakkor figyelembe vesszük azon trendeket, miszerint növek, nő, egyre nőnek a multidonor alapok hozzájárulásai, és ez egybeesik az a donorok jó együttműködésével. Ugyanakkor fennáll egy tartós probléma a számbevőszék szerint a pénzügyi dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében, amelyek a, az EU ügynökségek működéséből adódnak. Következő javaslat, hogy világos indikátorokra van szükség a teljesítmény mérésére, ezeket meg kell határoznunk a stratégiai program dokumentumban, az európai partneri és szomszédságpolitikai eszköz tekintetében. Aztán van egy 16-os, 2009-es 16-os számú jelentés Törökország tárgyában a számbevőszék részéről, és itt a jelentés kiterjed a végrehajtás előtti, az előcsatlakozás előtti időszakra, eszköz előtti időszakra, és be, és rámutat arra, hogy az előcsatlakozói eszköz bevezetése javította a helyzetet, ugyanakkor aláhúzza a hatékony és időben való kezelést, az IPA kezelésének, végrehajtásának fontosságát minden érintett országban, és felhívja az Európai Bizottságot, hogy vegye figyelembe az ajánlásokat, melyeket a számbevőszék megfogalmazott az eszköz végrehajtása során. Az utolsó pont pedig a költségvetési támogatásról szól, mely egy nagyon gyakran alkalmazott eszköz, a és itt az fontos, hogy az érintett kedvezményet ország is magának érezze ezt, ugyanakkor világos végrehajtási stratégiát is és megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat is satolni kell a végrehajtáshoz, annak érdekében, hogy a fő kifizetési célokat, meg az Európai Unió stratégiai céljait teljesíteni tudjuk a kedvezményezettek érdekében. Ezek azok a javaslatok, amelyeket megfogalmaztunk, a, és a KOBU itt a Kobu figyelmébe ajánlunk az AFET részéről. Grazie relatore, possiamo cominciare il Köszönöm szépen, akkor megkezdhetjük a vitát. Brock képviselő. Elnök úr. Élvezettel hallgattam Gáler úr jelentésének vonatkozó beszámolóját, és azt is, hogy a kohéziós politikánál jobb a hiba arány, ami azt mutatja, hogy az Európai Bizottság munkája, Ferrero Waldner asszony és a többi biztos jó teljesítményét mutatja. Ugye van egy másik probléma. Tehát 1999 óta a Santer Bizottság által létrehozott ellenőrzési rendszert alkalmazzuk, amely nagyon nehézkes eljárást mutat, működtet, mert évén nagyon lassú a kifizetések menete, nagyon későn érkeznek meg a kifizetések, nagyon sok példa van erre a projektek során. Éppen nem csak e területen, hanem a kohéziós politika és más támogatás területekére is érvényes ez a megállapítás. Talán tíz évvel a ez a, a bevezet, az a mechanizmus bevezetése után, amikor az új biztonság föláll, érdemes volna gyorsan elgondolkozni afelől, és a vasatokat is megfogalmazni. Nem csak a külügyi kapcsolatok, hanem a pénzügyi szabályozás egész területén, hogy a kokobú tagjai persze nem biztos, hogy szívesen hallják ezt, hogy újításokra van a szükség. Különösen a külügyi politika területén az idő tényező döntő és meghatározó jelentőségű. A kohéziós politikában lehet, hogy ez másképp áll, de itt a mi területünkön mindenképpen igaz. Tehát ha az Európai Bizottság úgy működik, hogy senki sem akar aláírni semmit, mert attól félnek, hogy bebörtönzik őket, hogyha valami hibát ejtenek, akkor bizony a hatékonyság sérül, és az is egyfajta, az is hiba, hanem is feltétlenül pénzügyi hiba, hiszen a, a, a megszerzett szakpolitikák sérülnek. Lehet, hogy a mentesítés jó alkalmat kínál arra, hogy Galler úr, és ezt támogatnám, levélel fordulna a, a végrehajtás javítása érdekében, hogy a jövőben jobban működjön a, a végrehajtás. Ezt meg lehetne beszélni a, a kokóban dolgozó kollégáinkkal is, ez a javaslatokat. Grazie, onorevole Brock. Köszönöm, Brock úr. Gualtieri képviselő következik. Köszönöm szépen. Csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a Gáler jelentéssel egyetértünk, az ő elemzésével, azzal kapcsolatban, hogy milyen javulások tapasztalhatók, bizonyos finanszírozási mechanizmusok tekintetében, bizonyos projektekkel kapcsolatban. Egyetértünk a továbbra is fennmaradó problémák kapcsán is vele, és azzal, hogy esetleg módosításokat kellene tenni bizonyos területeken, az FFI területen, úgyhogy alapvetően támogatjuk ezt a jelentést, tetszik nekünk. Elnök, köszönöm szépen, Gualtieri úr. Brandner képviselője a szó. Um, thank you and, uh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Galler úr jelentését. A magam részéről is afelé haladnék, amit Brock úr ajánlott, és ilyen értelemben nyújtok be módosítókat Eddig a stabilitási eszköz jelentéstevőjeként azt láthattam, hogy azok a projektek, amelyek azon alapból finanszírozásra kerültek, rugalmasabbak lehetnék. Fontos, hogy ne tartson két évig, amíg a források helyben felhasználhatóak legyenek. Gyakran a külpolitika területén két éves csúszás a végrehajtás során nem megfelelő, enyhén szólva egyes régiókban, ezért úgy gondolom, hogy el, meg kéne gondolnunk, hogy az egyes eszközök nagyobb százalékát kéne rugalmassá tenni, felül kéne vizsgálni annak lehetőséget, hogyan lehetne rugalmasabban kezelni ezeket az eszközöket, hogy a pénzek ne csak akkor fussanak be, amikor már tényleg túl késő ahhoz, hogy alkalmazzák, használják őket az adott célra. Grazie, onorevole Köszönöm szépen. A bizottság kapja meg a szót, Miller képviselő, illetve Miller úr. Um, Köszönöm szépen. Néhány részletben van hozzáfőzésünk Galler úr véleményéhez. Van néhány konstruktív javaslatunk, el tudjuk fogadni a legtöbb javaslatot Káler úr részéről, és nagyon sokat már aktívan be is illesztettünk. Ferrero Wagner asszony tegnap számolt be azokról az intézkedésekről, amiket elfogadtunk, és nagyon szívesen eh, elmagyaráznánk a szakbizottság tagjainak ezeket az intézkedéseket. Köszönöm. Eh, onorevole Salafranca ha chiesto un Salafranca úr kérte, hogy beszélhessen a bizottság után. Eh, Köszönöm, elnök úr. Elnézést, nem tudtam, hogy ilyen gyorsan megadja a szót a bizottságnak. Minden esetre szeretnék örömömet kifejezni Gáler úr jelentése fölött. Ez egy nagyon kritikus, bár konstruktív vélemény, amely nagyon egyértelmű konklúziókat von le, és ahogy Brock úr is mondta, nagyon gyakran a mentesítés kérdését politikai eszköznek használja fel a bizottság. Ferrero Wagner asszony nagyon szép munkát végzett, és nagyobb átláthatóságot teremtett. És hangsúlyozta az EU alapok helyes felhasználását. Brock úrnak az volt a gondja, amely nem a 2008-as évre vonatkozik, mégpedig a a segélyek és a külföldi intézkedések kérése. Bizonyos ponton majd a szakbizottságnak el kell gondolkodnia a segélyek hatékonyságán, ebben igaza van Brock úrnak, és új járásokat kell beindítanunk, amelyek, beindítunk, amelyek le lassították az EU alapok felhasználhatóságát. Ezért meg kell kérdez, kérdőre kell vonnunk, hogy mennyire hatékony ez az eszköz, mivel mi vagyunk az világ egyik legnagyobb adományozója, de ennél messzebb is, a 2008-as költségvetési eljárásnál messzebb nyúlik a kérdés. Szeretnék egy dolgot hangsúlyozni. Ahogy Galler úr is mondta, az EU nagyon nagy mértékben járul hozzá az egyes ENSZ alapokhoz. Nincsen, nem tudom fejből a számadat, 1400 millió euróra is rúghat az évente. Ezért nem helyes, hogyha nem férünk hozzá az ügynökségek elszámolásaihoz. Tehát Gáler úrnak nagyon igaza van, és nagyon helyesen mondta, amit mondott, ezért jobban figyelemmel kéne kísérnünk ezeket a ügyeket, azért, hogy mi lesz az ezen összegek sorsa. Parola per i Köszönöm. Most megadom a szót Gáler úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm képviselőtársaim hozzászólásait e vitához. Tehát azt érzékelem, hogy a külpolitikai területeken a kifizetések gyorsítása fontos, ezt régóta hangsúlyozzuk. Én is ezt a meggondolást követem, hogy a külpolitika nem hasonlítható össze mondjuk az agrárpolitikával e tekintetben. Tehát nem az van, hogy, hogy összehasonlítjuk a, a, a műholdas képeket, hogy elég nagy, e ugyanakkor a búzaföld, amekkora a bevalláson a papíron. Ezt a bizottság nagyon hatékonyan tudja ellenőrizgetni, mondjuk a mezőgazdasági politika kiadásai területén, míg a külpolitika ügyében Irakban, vagy Szudánban, vagy vagy más területeken, vagy az azonnali sürgősségi humanitárius segélyeket kell folyosítani, akkor nem lehet úgy elszámolni, vagy elszámoltatni, mint más területeken. Ezt figyelembe kell vennünk a költségvetési rendtartás átdolgozása keretében, konkrét javaslatokat megfogalmazva a rugalmassá tétel érdekében, ott, ahol ez szükséges. Erről meg kell állapodnunk. Amit Szalafranka képviselőtársam mondott, azzal is egyetértek, úgy hiszem, hogy bizonyos körülmények között a pénzügyi és igazgatási keret megállapodást, a fafát a legközelebbi alkalommal át kéne dolgoznunk, hogy ezeket a nehézségeket le tudjuk küzdeni. Azaz mi azt jelenti, hogy az Európai Bizottság bevonásával, nem az Európai Parlament feladat körébe esik ezt Bene, esaurita il dibattito. Azt hiszem, kimerítettük a vitát. Úgyhogy néhány időpont, február 9 dél, az utolsó határidő a módosítások beterjesztésére, március 16, a Költségvetési Szakbizottsági vita, és áprilisban fogunk róla szavazni plenáris ülésen. A következő napirendi pontunk egy együttműködési finanszírozási eszköz létrehozása az iparosodott országokkal folytatandó együttműködésre. Meg is adnám a szót Dogbiller képviselőnek, hogy mutassa be nekünk ezt a jelentést. You, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A legutóbbi jogalkotásban az AFED felkérte a bizottságot, hogy további eszközt alkalmazzon E, a fejlődő országoknál, amelyek nem tartoznak a fejlesztési együttműködési eszköz hatája alá. Az AFET azt is javasolta, hogy a meglévő e, ipari országok eszközeiben létrejöjjön egy együttműködési e, eszköz is a nem ODE tevékenységekhez. felülvizsgáltuk az ICI eszközt, és azt gondoljuk, hogy ennek szerepelnie kell az eszköz címében is. Ezért azt javasoljuk, hogy változtassák meg a címet, legyen a címe Financing Instrument to Cover Non-ODA Activities with Countries in Asia, the Middle East, the Americas and South Africa. A módosított változat rövidítése AMAS lenne, és és a jó rövidítések fontosak, amikor beszélünk róluk. A bizottság eh, hivatkozott a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság véleményre, amely a vezető szakbizottság, és ők foglalkoztak az eredeti ICI dossziéval. Az AFET eh, azt kérte, a, a társult szakbizottsági státuszt kérte, amely nem csak eh, helyesbítésekkel foglalkozik az eredeti eszközben, hanem külügyi eszközé és teszi ezt az Európai Unióban, az ázsiai, latin-amerikai és közel-keleti harmadik országokat illetően. Az új javaslatban a bizottság a földrajzi háttereket, határokat 17 nagy, nagy jövedelmi országra terjeszti ki, és másik 46 országot fed le a DCI rendelettel, amelyel megduplázza a hivatkozási összeget 172 millió euróról 348 millió euró emelve 2010-től 2013-ig. A Lisszaboni szerződés életbelépése után az új eszköz jogi alapját módosítani kellett, ezért számos e, vitát tartottunk a jogi alapokról, és e, az egyes módosításban azt javasoljuk, amit a jogi szolgáltatások javas, tanácsoltak nekünk. Egyes módosítás így hangzik. of the European Union and in particularly Article 212, 207, paragraph 2 and 209, paragraph 1. a komitológiát illetően az európai demokrácia és emberi jogi keret esetében a stabilitás és fejlesztési eszköznél az AFET és a DEVE úgy véli, hogy a stratégiai dokumentumok és a többi, több éves indikatív programoknak a 209-es cikk alá kell tartozniuk, és úgy azt várjuk, hogy az INTA elfogadja ugyanezeket a javaslatokat az átalakított ICI eszközel kapcsolatban. A parlamentnek ez megadja a lehetőséget, hogy ellenőrizze a több éves együttműködési programokat, hogyha erre szükség van. Ezt ezzel egy ide, eh, korábban a parlament jogi szolgálati is egyetértett, de a másik eh, két jogi szabályt még nem látta, ezért eh, az mi általunk készített módosítások a delegált cikket illetően még eh, vitatárgyát képezik, ezért el kell mondanom, hogy ezek a, benne a módosításokban ezeket a módosításokat még ideigleges ideiglenesnek kell tekinteni. Uh, the character of the instrument uh, from a, a tool to essentially uh, olyan eszköz szeretnénk létrehozni, ami jobban támogatja a nagyjövedelmű országok külügyi eszközeit, ahol a együttműködési partnerek zöme a fejlődő országokban van. A megváltoztatott eszköznek tartalmaznia kell a szociális, kulturális és tudományos együttműködéseket, szervezeteket is. A fejlődő országok most az úgynevezett partnerországok többségét teszik ki, és az ipari és nagyjövedelmi országok között listája pedig az egésznek az egyharmadát teszi ki. A prioritásoknak meg kell jelenniük a szövegben, és az is fontos, hogy különbséget tegyünk a DCI között, amely a fejlesztési segélyeket finanszírozza, és az, és az EMASZ között, amely az együttműködést fedi le a kölcsönös érdekek alapján, és nem az ODA alá tartoznak. A hetes módosításban leírtuk, hogy a, mi az együttműködés célja a következő célokat kéne elérni. Fokozni kell a párbeszédet az illetékes országokkal, együttműködés és információcsere formájában, közös politikai, tudományos, oktatási és kulturális tevékenységeket kell támogatni, gazdasági tisztességes gazdasági és üzleti partnerségeket kell elősegíteni, a milleniumi fejlesztési céloknak megfelelően fokozni kell a partnerországokkal, és a többi, több, több multilatás fórumokkal az együttműködést, elő kell segíteni a több, több oldali kihívásokban való együttműködést, úgy, mint a klímaváltozás és az energiabiztonság kérdése Elő kell segíteni olyan erőfeszítéseket, amelyek a demokráciát, az emberi jogokat, az alapvető szabadságokat segítik elő, a jogállamiságot, az egyenlőséget, gazdasági és szociális fejlődés területén, ideértve a, az kisebbségek személyi jogai, egyéni jogait is. Így írjuk le a hatáskör változását. Végül a pénzügyi csomaghoz a következőket futtuk, tettük hozzá. A bizottság 176 millió eurót szán az új országoknak, kiegészítve a már korábbi 172 millió eurós összeget. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ezt a pénzösszeget arányosabban kéne elosztani az nem, megnevezett országoknak. Azt javasoljuk, hogy a 448 millióból kétharmadot kell kihelyezni a kettes mellékletben felsorolt fejlődő országoknak, és egyharmadát kell elhatárolni az egyes mellékletben felsorolt nagy jövedelmi országok részére. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy együttértek az AINTA előadójának álláspontjával. Nem szabad a pénzeszközöket a DCI-ból áthelyezni, és a módosításban azt is javasoljuk, hogy további pénzeszközöket igénylünk a mazsokból a négyes tétel alatt, E, vagy bármely más rendelkezésre, rendelkezésre álló eszközökből, úgy, mint a flexibilis eszközök. Így köszönöm a figyelmet. Bene. Mm, l'onorevole Galler è stato relatore nella... Galler úr volt korábban ennek a témának a jelentéstevője a korábbi parlamenti időszak alatt úgyhogy annál is inkább szakértője ennek a témának, és hát most ő fog hozzászólni. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap óta a jelentés tervezet rendelkezésre áll. A végső értékelését még nem tudom most megejteni, csak tegnap óta olvasgatom. Ám a külügyi bizottság, az INTA és a, a mi szakbizottságunk között hagy még bizony kívánni valókat maga után, úgyhogy nem volt könnyű a jelentős tevő munkája e tekintetben. Az Európai Bizottság célja, javaslata célja az volt, hogy a külpolitikai eszközrendszer egy, egy hézakpótló elemét bevezesse, és a túl erős és korlátozott voltját, voltát a, az eszközrendszernek a, ö, kiküszöbölje, illetve a felhasználás rugalmatlan volt, volt voltát eszközője. A Lisszaboni szerződés után a jogi alap kérdése is felmerült, további konszenzusra van szükség ennek az értelmezéséhez, és köszönöm a jelentéstevő támogatását e kompromisszum kialakítására. Ami pedig a földrajzi alkalmazási területet illeti, ebben pénzügyi eszközök esetében ezen eszközök fokozását irányozza elő a javaslat. 176 millió euróra rúgna ez az összeg. Az Európai Bizottság 108,5 milliót tervez, és ezt támogatom e konkrét célra. Ez egy kisebb összeg, mint az eredeti volt, ám úgy gondolom, hogy az eszközök a célokat kell kövessék, tehát így módon kell majd átcsoportosításokkal élnünk, a szükséges. Ami a komitológiai eljárást illeti, szakbizottságunk a jelentéstevőt és az árnyék jelentéstevőt, a stabilitási, emberjogi, fejlesztési és az ICI eszközöket illetően olyan mandátummal járt, látta a decemberben, hogy tárgyalásokat folytathassanak az Európai Bizottsággal, annak érdekében, hogy az Európai Parlament nagyobb befolyással lehessen a komitológiai döntésekre a külügyi, a kül támogatások illetőben. illetőben. Ez, ezt a személyi kört, tehát akik ezzel foglalkoznak, itt be kell vonni ebben a munkában. Sajnos ez nem történt meg szerintem. És a szövegben feltűnt egy apróság, hogy az eszközök a közel-keleten is alkalmazásra kerülnének. Tehát a rövidítések révén az AMAS rövidítést találtam, egyes nyelvekben a hát ugye nem ejtik ki, így a közelkeleti alkalmazásában az amasz mozaik szó a Hamasra emlékeztethetne, úgyhogy talán érdemes volna módosítani a betűk sorrendjét, hogy az amaszt ne keverjék össze, mint fejlesztési és együttműködő eszközt, eszközt a közel-keleten, nehogy a Amaznak, vagy Amásznak, de ne, semmiképpen sem a Hamászhoz hasonlónak ejtsék ki ezt, mert hát ez nem volna célunk. Érdekes volt ez a megjegyzés, ez a nyelvi megjegyzés a mozaik szóval kapcsolatban. Szálafránka képviselő. Sí, gracias, señor presidente. Más allá de... Köszönöm szépen, elnök úr. A vitán túl, eh, a rövidítésekről szóló vitán túl azt szeretném elmondani, hogy csak most kaptuk meg a dokumentumot, és csak gyorsan meg tudtam nézni, de meglepetéssel tapasztaltam, hogy dokumentum nem teljes, mert nem tartalmazza a függelékeket, különösen a kettest, amely alapvető része ennek a dokumentumnak, és amelyről, amely felsorolja az országokat. Tehát a javaslat három lényegi pontjában az a gond, hogy mi a jogi alap. Az előadó nagyon pontosan megfogalmazta, hogy be kell vonni az Európai Parlamentet az új eszközök felhasználásába, ezért eh, a parlamentnek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy felhasználja ezt a javasolt jogi alapot, és a Lisszaboni szerződés megvalósítása szerint a másik két pont, amely arról szól, hogy eldöntjük, hogyan, hogy mennyire helyesek az alapok növelése, azt gondolom, hogy ezt eh, sokkal rész, részletesebben kell megvitatni, ugyanígy a bizottság elosztási javaslatát is. Szeretném megkérdezni az előadót, hogy mi a véleménye a pénzügyi kihelyezésről, amelyet a bizottság javasol. Szerinte elő, elegendő-e, kielégítő-e, figyelembe véve a rendelet által kielégítendő igényeket. Elnök úr, nem tudom, mi a végső eljárás akkor, hogyha a szakbizottságunk megfogalmazza véleményét, hogy vajon az 50-es cikk alapján cselekszünk, de szerintem az AFET figyelembe véve az eszköz jellegét, amely valószínűleg túlnyúlik majd a fejlesztési szakpolitika hatáskörén. Aktívabb szerepet kell játszanunk, és teljes mértékben részt kell, részt kell vennünk a más szakbizottságokkal együtt, a kül, külügyi, külügyi eszközök esetén. Köszönöm. E, posso rispondere subito a questo? Azonnal választhatok Szalafranka úr kérdésére, ugyanis a jogi szolgálattal közösen úgy döntöttünk, hogy az 50-es cikket fogjuk alkalmazni ebben az esetben tehát az általános kritériumok továbbra is élnek, és ilyen értelemben a mi szakbizottságunk a felelőse, vagy az illetékes ennek a témának, de más szakbizottságok is közvetetten kapcsolódnak a munkánkhoz. Esetleg a bizottság Miller úr személyében elmondaná-e véleményét? Like some of the members, the commission... A bizottság megkapta a szakbizottság véleménytervezetét, de mindez csak tegnap úgyhogy erről most nem szeretnék eh, állásfoglalást tenni. Két általános megjegyzésem van csak. Az egyik az időrendet életi, a második pedig a komitológiai kérdést, amelyet már besz- eh, amelyről már tárgyalt a szakbizottság. Ahogy Gáler is mondta, a javaslatunk célja az, hogy eh, kitöltse a réseket, milyenek a tartalma. Vannak olyan projektek, amelyeket a partnerországban finanszírozni szeretnénk, de amelyeket nem tudunk a fejlesztési együttműködési eszközökből finanszírozni. Tehát kell valami jogi alapot találta, találni arra, hogy ezt megtehessük, és ebben mindenki egyetért, hogy ez, ez az EU érdeke. Az idei költségvetésben rendelkezésre áll a pénz, ezért a lehető leggyorsabban el kell fogadnunk a javaslatot, hogy megkezdhessük a pénzek kihelyezését. A bizottságot aggasztja az időrend, de Lochmiller asszony bemutatta most a tervezetét, és reméljük, hogy felgyorsítja ez a munkát az AFED szakbizottságban. A bizottság felkészült arra, hogy a lehető legtöbb módon segítse Lochmiller asszonyt és a többi képviselőt, hogy végül is álláspontot tudjanak elfogadni. Remélem, hogy ezt jövő héten már találkozhatunk is Lochbiller asszonynal, és egyetértésre juthatunk a még be nem, le nem zárt ügyekben. Elnök úr végül a komitológia kérdését illetően az az álláspontunk, amit már korábban is elmondtunk a szakbizottságban, a tanácsnak kell álláspontot elfogadni a hárompárti tárgyalásokban, és ezt most éppen most folytatják le. Tehát nagyon remélem, hogy hamarosan mind a három intézmény össze tud ülni a kérdésben. Persze eltérnek a jogi vélemények, másként értelmezik a, a szöveget, de hadd is ismételjem el, hogy a bizottság megoldást szeretne találni ebben a kérdésben, és mindent meg, tőlünk telhetőt megtesz, meg is teszünk ezért, valamint azért is, hogy lehetővé tegyük a kérdésben hozandó egyetértést a tanács és a parlament között, és ebben aktív szerepet is fogunk játszani. Majd köszönöm szépen. Grazie, dr. Miller. Köszönöm, Miller úr. Azt hiszem, hogy lezárhatjuk a vitát ezen a ponton. Lenne néhány bejelentésem az ütemtervel kapcsolatban. Február 10-18 óra a módosítások beterjesztésének legutolsó határideje és a végső szavazás az AFED szakbizottságban március 16-án lesz. Lesz egy rövid szünetünk, mert 6 perccel korábban vagyunk, mint a... Illetve, hogy bocsánat, még Lockbiller képviselőnek megadom a szót, ezt a 6 percet fel fogjuk használni az ő felszólalására. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Vielleicht brauchen... Köszönöm, Elnök úr, lehet, hogy nem is lesz szükség a hat percre. Elnézést szerettem volna kérni, hogy ilyen rövid, táv, rövid határidővel terjesztettem be a mondandómat. Szalafranka úr is utalt erre. Persze mindig nyitva állok az önök ö, módosítóit megtárgyalni, azokra reflektálni. Szalafranka úr azt kérdezte, hogy ezek az eszközök hogyan lehet, hogy nagyobb, több kiadást jelentettek, mint ahogy tervezték. Ez az első rész volt önképpen, és a fele-fele alapon gondolta a bizottság ennek alkalmazását. Tehát, hogy egyharmad és egyharmad, kétharmad lett ehelyett a felhasználás. Várjuk meg, hogy az Európai Bizottság mit javasol, hogyan lehet pontosítani a végrehajtást. Galler úrnak válaszolva, amennyire tudom, a három oldalú megbeszélésekben amelyek február elején kezdődnek, bekapcsolódunk, és örülnék, hogyha meg is hívnának valóban, hogy hogyan lehetne másik rövidíteni, hát ezen elgondolkozom. A, a, az eszközt nem alkalmazzák a közel-keleten, bár az egész rendszer vonatkozásában a közel-kelet valóban a hatáskörbe esik, úgyhogy meg lehet gondolni, a javaslatokat várom, hálás ezekért, ha éli ennel az Európai Bizottsággal pedig jövő héten tudunk találkozni. Való igaz, hogy az Intaszak Bizottság érdeke is, hogy tartsuk az, a menetrendünket, és úgy érzékelem, hogy ezen delegált eszközökről szóló vita több időt vesz igénybe, mint terveztük. Lehet, hogy 23-án, február 23-án lehetne, ha tudjuk a tartalmi menetrendet, az AFED-ben megejteni a vonatkozó szavazást. Én is nagyon remélem, hogy ez valóban így megvalósítható lesz. Akkor 5 perc szünet, és azután 11 óra 15 perckor Thomas Dupla Del Moral meg fog érkezni, és az utolsó napi rendi pontunkat a vele folytatott vita jegyében fogjuk eldönteni. qui Presidente?

Bene, cari colleghi, possiamo iniziare l'ultimo punto all'ordine del giorno. Jó, hát kedves kollégák, akkor kezdjük meg az utolsó napirendi pontunkról való vitánkat. Az Európai Bizottsággal fogunk eszmecserét folytatni. A bizottság illetékes igazgatója látogatott el hozzánk, aki a mediterrán térséggel kap, mm, foglalkozó szakcsoportot vezeti és a vitánk tárgya a Mediterrán térség stratégiája 2011-2013 közötti időszakra vonatkozóan. Mint ahogyan mindenki tudja, két vitáról van szó az európai szomszédságpolitika tekintetében a mai napon. Az egyik a mediterrán térséggel foglalkozik, ezzel most délelőtt a néhány következő percekben fogjuk megkezdeni ezt a vitát, és aztán a keleti partnerséggel kapcsolatban délután fogunk vitát folytatni. Ezért nagyon fontos lenne az, hogy keretbe helyezzük, kontextusba helyezzük ezt a témát, és ezért engedjék meg, hogy bevezessem a mai vitánkat. A mai napon nem egész egyszerűen politikai prioritásokról fogunk eszmét cserélni, hiszen a szomszédságpolitika, mint ahogyan azt mindenki tudja, egy pénzügyi támogatási programon alapszik, amely a politikai eszköz maga. És ennek a támogatási formának az alapját jelenti az Európai Bizottság és a kedvezményezett országok közötti szoros együttműködés. 2007 óta, tulajdonképpen amióta ez az eszköz teljes mértékben működőképességé vált. A mi AFED szakbizottságunk kérte magának azt a jogot, hogy ellenőrizhesse azt, ahogyan ezeket az összegeket felhasználják. Hiszen európai pénzekről van szó. Amúgy is ez egy kifejezetten a parlamenti munkának részét képezi, tehát most itt jelen esetben éppen a mi szakbizottságunkat érinti ez a feladat. Nézzük meg, hogy mik is azok a nagy stratégiai öm, irány vonalak, amelyek az európai öm, szomszédságpolitika következő három évét fogják öm, jellemezni. Ezért hívtuk meg az Európai Bizottság képviseletében igazgató urat. Összefoglalókat is szétküldtünk a parlamenti képviselőknek, amelyeket szakértők készítettek elő, és amelyek minden bizonyal a vita vitához hozzá fognak járulni, és amelyeket egyébként a titkárság készített elő. És ezek után engedjék meg, hogy megadja a szót Tomás Dupladel Morálnak, aki el fogja mondani bevezetőjét, és azután sor kerülhet a kollégák által feltett kérdésekre. Önnek adom meg a szót, és köszönöm szépen, hogy eljött. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm, hogy ön és a titkárság ilyen gyorsan megszervezte ezt az ülést, ahol számos stratégiai dokumentumot és nemzeti indikatív programot is elemezhetünk. Nagy öröm számomra, hogy részt vehetek ezen a vitán, a félidei felülvizsgálat követően, amely az európai keleti szomszédsági politikát illető, illeti. Ahogy már mondtam, nyílt, nyílt vitára eh, várok az Európai Parlament részéről. Nem kell, sokat kell beszélnem arról, hogy eh, miért fontos a földközi tengeri régió, hiszen rengeteg lehetőséget teremt, e, de nagyon sok béke, biztonsági, terrorizmussal kapcsolatos kérdést is felvet, valamint emberi jogi kihívásokat. Az Európai Unió régen úgy gondolta, hogy nem maradhat távol ilyen területekben, e, állást kell foglalnunk, ki kell fejtenünk véleményünket érdekeinkről, érdeklődéseinkről. Az európai szomszédsági politika a szakpolitikai keret a ebben a régiában. Önök is tudják, hogy van néhány olyan ország, Algéria, Líbia és Szíria, amelyek még nem integráltunk ebbe a csoportba. Az új cselekvény, cselekvési terveket Libanonban már sikeresen beindítottuk, és sokkal mélyebb politikai pár, párbeszédet folytatunk Eh, azokkal az országokkal, amelyek aktív szerepet válnak a eh, szomszédsági politikában. A régió politikai helyzete eh, stabil, bár nagyon fontos kivételek adottak a gázai konfliktusból adódóan. Libanonban és számos országban választásokat tartottak, amely azonban nem változtatta meg a hatalmi szerkezetet. Nem mondhatjuk el ugyanezt a demokráciai folyamatokról, az emberi jogokról és a parlamenti eh, szabadságokról, a, demokratikus kormányzati eh, kérdésekben nagyon kevés előrelépést tettek. Továbbra is eh, erőfeszítéseket teszünk a területeken, hogy fokozni tudjuk ezt a politikát. Például független Európai Uniós megfigyelőket tudtunk küldeni Libanonba, és intézményi struktúrákat hoztunk létre olyan országokban, mint Egyiptom, Jordánia, Marokko és Tunézia, Algériában nemrégiben hoztunk létre egy hasonló struktúrát az gazdasági integráció és keres, gazdasági kereskedelmet fel tudtuk lendíteni Tunéziában és Libanonban, amelyek segítséget kaptak azért, hogy a közpénzek kezelését, fejlesztését és a korrupciót felszámolhassák. Pénzügyi politikában és liberalizációban hasonlókat tettünk. Azt gondoljuk, hogy az együttműködési párbeszédek, valamint az egyes eszközökkel történő támogatás előbb-utóbb gyümölcsöt hoz. Például az ENP déli országai, Marokkó és Egyiptom 28 hasonló e, ilyen eszközt kapott az Európai Uniótól, és 45-nél is több twinning programot indítottak be. Egyiptomban több mint 30 ilyen twinning program zajlik. Az Európai Unió a fő kereskedelmi partnere ezeknek az országoknak. Jordánia, Egyiptom és Lebanon fő export célja az Európai Unió. Előlépést tettünk a kereskedelmi liberalizációban, és a szabadkereskedelmi terület 2008-ban megvalósult Tunéziában, mezőgazdasági termékek, szolgáltatások és területek és beruházások terén. A liberalizációs program konklúziója támogatást jelent a partnerek modernizációs programjában, és lehetőséget teremt olyan lehetőségekhez, amelyek a vá- a, elsősorban a városokban ö, ö, számolják fel az egyenlőtlenségeket. A déli ö, ö, szomszédaink, amelyeket nem érintett annyira a gazdasági válság, azért, mert kevésbé fejlett a pénzügyi rendszerük, Azonban az európai válság súlyosan érintette őket a turizmus, kereskedelem és a beruházások visszaesése miatt. A régió országait azt kérték, hogy az Európai Unió erősítse meg támogatását, hiszen ez pozitív eleme a gazdasági modernizációnak. A Marokko fejlesztett státuszáról hozott megállapodás lehetővé tette, hogy bilaterális kapcsolatokat fejleszünk, intézményi területen, és itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy létrejött egy közös parlamenti bizottság, amelyet nemrégiben hagyott jóvá az Európai Parlament Mar- Marokkóval, de gazdasági és szociális bizottságok területén is ugyanezt történt. Együtt, Jordánia együttműködést megerősítette az európai, az, az NP, és mindkét ország nagyon szeretné fejleszteni kapcsolatát az Európai Unióval, ugyanez vonatkozik Tunéziára is. A tárgyalások és a társadalmi szerződésről folyó tárgyalásokat sikerosan, si, sikeresen indította be az Európai Unió. És az Európai Unió úgy döntött, hogy uh, Szíria most azt kéri, hogy a, felmérhesse, időt kapjon a gazdaságra gyakorolt hatás mérésére, és ez a potenciál, amely a fejlődésbe adódhat, új fejezetet nyit. Libiával kapcsolatban a keret megállapodása vonatkozó tárgyalások 2008. novemberében indultak, azóta folynak. Algériával, amely közelebb európai részvételt érdemelne meg. Egy menetrendet hoztunk létre, mely szerintünk új lendületet hoz a két orsz- az a kapcsolatainkba. Magam is odautazom jövő héten Algériába, hogy igyekezzek belendíteni az együttműködés szekerét és ezt az eszközt. A többoldalú európai mediterrán együttműködést a segélyek segítették elő. Ennek célja az volt, hogy a politikai párbeszédet erősítsük, és csúcsokat szervezünk, csúcs találkozókat. A kiegyensúlyozott végrehajtás tekintetében egy projektorientált titkárságot hoztunk létre a társadalmi gazdasági projektek elővitelébe a, a térségben. Ezáltal a térségbeli állampolgárok konkrétan ér, érzékelhetik a több oldal együttműködés gyümölcseit. A Párizsi és Marseille találkozók óta előrelépés történt a barcelonai titkárság felállításában. Tavaly volt ez, de hát tavaly előttről beszélek. A ugyanakkor a projektekkel kapcsolatban akadályozott a végrehajtás, a helyi konfliktusok, és különösen a gázai 2008-as konfliktus nehezítette a közelkeleti projektek végrehajtását. A kívások változnak régióról régióra, partnereink részvételi hajlama, hajlandósága is változó és különbözik egymástól. Ugyanakkor egészében elmondható, hogy a stratégiai megközelítés érvényesnek bizonyult, helyén valónak bizonyult. Ezen stratégián belül az együttműködési prioritásokat hozzák kell igazítani a helyben adódó helyzetekhez. Felülvizsgáltuk azon országok helyzetét, amelyekkel kapcsolatban nincs programdokumentumunk, például Líbia és a megszállt palesztin területek ilyenek. Líbia tekintetében a keretmegállapodás felé való tovább lépés alapot szolgáltatott a program készítéshez és egy több éves pénzallokációs tervhez. A palesztin területekre vonatkozóban sajnos a helyzet nem eléggé stabil ahhoz, hogy egy több éves programot készítsünk, jelenleg legalábbis. A nemzeti stratégiák a szomszédság politika keretében belül átfogó megközelítés lesznek lehetővé a közelkelet a földközi tenger térségének problémáit feloldandó, figyelembe véve az új felléményeket is, úgy, hogy 2011-13-ig terjedő együttműködési célokat eh, friss alapra tudjuk helyezni. Több forrásunk is van most már, egészében az országos és térségi programokra 850 millió euróról 2010-ben majdnem egy milliárdra nő majd 2013-ra. Ehhez még hozzátehető az a támogatás, amelyet a, régi, a Tempus, Erasmus Mundus és a TAIEX térségbeli régiós programok adhatnak, valamint az Európai Beruházási Eszköz, mert évén világos üzeneteket tudunk adni a partnerországoknak, jelezve, hogy támogatjuk a reformokat ezekben az országokban, amennyiben készen állnak és hajlandóak erre, akkor több forrással tudjuk támogatni ezeket. Ugyanakkor megfelelő egyensúlyt találtunk az or- a régi országai közötti allokációban. Marokkónak van a legnagyobb részesedése az egész ö, politikában. Egy nagy előrelépést tükröz. Egyiptom a második legnagyobb stratégiai fontosságának megfelelően Jordánia is magas allokációt kap, és ez megfelel az európai szomszédpolitikai szomszédságpolitikai cselekvési terv végrehajtásában mutatott sikerüket a jordánoknak. Az Európai Bizottság részvételi megközelítést alkalmazza, megszervezve a, a cselekvéseket konzultációs folyamat keretében, szervez meg, bevonva a résztvevőket, az érintetteket is. Nyílt konzultációt szerveztünk minden országban, annak érdekében a helyi civil szervezetek is kommentálhassák a projekteket, amelyeket a bizottság javasol, amikor csak lehetséges, mert hogy ugye sok országban a szólásszabadság nem teljes körű, a, igyekszünk a helyi résztvevőkkel személyesen is találkozni az együttműködéseket értékelendő. Persze a kedvezményezett kormányokkal is tárgyalnunk kell, és ezek legtöbb esetben konstruktívan járulnak hozzá a projektek javításához. Az európai tagállamok helyi képviseletei is figyelemmel kísérik a végrehajtást, valamint az INPI Management Committee brüsszeli odáján keresztül is. Talán néhány példát mondhatnék az időközi értékelés, az időközi értékelés eredményéről. Libanonban egy nemzeti ágazati stratégiát dolgozott ki egy sor ágazatban, Jordániában. A klímaváltozás hatásait igyekszünk orvosolni a megújuló energiaforrások és hatékonyság javításában. Ezen túl támogatjuk a, a magánszektor fejlesztés és, és más kérdéseket. Egyiptomban hosszú távú növekedési gazdasági növekedési projekteket folytatunk, energetikai, vízgazdálkodási kérdésekben Izraelben pedig egy pénzügyi, több éves pénzügyi támogatást adunk az intézményközi együttműködés prioritásai mentén. Marokkóban pedig több, nagyobb hangsúlyt fektettünk az intézményi kapacitások erősítésére, hogy meg tudjanak felelni azok az európai normáknak és sztenderdeknek. Algériában és Tunéziában a, a, a gazdasági modernizáció viszi a fő hangsúlyt, ugyanakkor a környezetvédelem és a klímaváltozás elleni harc, valamint a mezőgazdaság és vidékfejlesztési projektek. A pénzügyi válságra válaszként a makrogazdasági eszközökkel is támogatjuk a szomszédságban levő országokat. Ugyanakkor ezek nem felelnek meg a földtengerbeli országok igényeinek. A, próbáljuk ösztönözni a gazdasági újjáépítést, a válságból való kirábalásra 2011-13-ban 450 millió lesz az erre vonatkozó keret. Jelenleg az LKB e 8,7 millió sitelt nyújt, ez növelhető lesz majd, amennyiben az értékelés ezt helyén találja. Ugyanakkor 70 milliós pótlagos forrást tudunk adni 2010 végéig a prioritást élvező területekre, közlekedés, eh, polgári védelem, kutatás, oktatás, és lesz aztán még erre vonatkozó egy programdokumentum is. Az elnök közbeszól. Ne haragudjon. Az a probléma, hogy túl gyorsan beszél sőt, nem is beszél, hanem olvas, felolvas. Úgyhogy kérem, hogy egy picikét lassabban tegye ezt, mert azzal könnyebben, gördülékenyebbé teszi az egész munkát. Köszönöm, nem akartam az idejüket rabolni, de értem, hogy mi a probléma. Tehát a területi együttműködés területén a 70 millió pótlagos forráson túl, amerről 2009. júliusában dönt a bizottság, nyilvánvalóan lesz még egy programozási eszköz, e területre vonatkozóan, amely időben bekapcsolható lesz majd. Remélem, hogy tud, áttekintést tudtam adni a szakbizottságnak a földközi tengerbeli országokkal való együttműködésünk. Lehet, hogy túl gyorsan mondtam el mondandómat, de az igyekeztem utalni a kihívásokra, a programozható támogatásokra, amelyekben segítjük e kihívásokkal való szembenézésüket. Köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdésüket, illetve a párbeszédet e kérdésekben. Grazie, eh, dottor Dupla de Moral. Köszönöm, Dupla de Moral úr. Megnyitom a vitát. Flótra képviselő kapja meg elősőnek a szót. Köszönöm szépen az európai szomszédságpolitika a Mediterráneum térségében egy globális keretbe illeszkedik a barcelonai folyamatba. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi legnagyobb nehézség az az, hogy hogyan tudjuk ezt a folyamatot e, végigkísérni, és hogyan lehet megerősíteni a politikai párbeszédet, és hogyan lehet konkrét formába önteni a kopenhágai kritériumokat a csatlakozás tekintetében, ezek nem változó kritériumok, és tehát ugyanazok a kritériumok gyakorlatilag a tagjelölt országokkal szemben, mint a szomszédságpolitikai eszköz tekintetében. Nagyon sok dokumentumban olvashatunk elemzéseket ezekről az országokról, és azokban azt láthatjuk, hogy a gazdasági szempontot nem lehet fejleszteni akkor, hogyha egyébként például mondjuk az igazságszolgáltatás függetlensége, vagy a korrupció ellenes harc nem valósul meg. Úgyhogy én azt hiszem, hogy persze szükség van rugalmasságra, nem minden országban ugyanaz a helyzet, nem mindenhol ugyanazok a kormányok, a politikai akarat esetleg eltérhet országról országra, tehát szükség van a rugalmasságra is, de az biztos, hogy világos kritériumrendszerre van szükség a mediterráneum térségének tekintetében, és ilyen szempontból a jó kormányzásra, a igazságszolgáltatás függetlenségére, az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására, korrupció ellenes harcra, és így tovább kell fektetni a hangsúlyt, tehát ilyen alapkritériumokra. Ezek az országok, ezek mind arra kaptak felhívást, hogy az illegális bevándorlás ellen vegyék fel a harcot, úgyhogy talán minden területen oda kellene figyelni erre a kérdésre, hiszen ezekben az országban nincsen jó menedékjogrendszer, pedig ez egy általános, egyetemes emberi jog, és gyakorlatilag ezek az országok büntetik azokat az embereket, akik elhagyják területeiket, tehát az Európai Uniónak oda kellene figyelni erre a témára a földközi tenger térségében folytatott párbeszéd szempontjából. Tunézia egy eklatáns példa a múlt héten, a plenáris ülésen esett róla szó. Ugye ön nagyon jól elemzi a helyzetet, ugye ön azt mondja, hogyha az alkotmányban a garantálják az igazságszolgáltatás függetlenségét, de a gyakorlatban a kormány felügyeli az igazságügyet. Most ez helyes elemzése a helyzetnek. A Tunéziával folytatott kapcsolatok szempontjából az egyik legfontosabb feladat az pont az igazságszolgáltatás modernizációja, függetlenné tevő, tevése. Úgyhogy, kedves kollégák, azt szeretném kérni, hogy ezzel kapcsolatban lépjünk már végre előre, történjen valami konkrétum is, mert itt csak abstrakciókról beszélünk, hiszen a tunéziai igazságügyi rendszer teljes mértékben az uralkodó párttól és annak elnökétől függ kézi vezérléssel működik. Itt logisztikai problémák is vannak. Egyébként a nemzeti programban benne is van az, hogy a cél a az igazságszolgáltatás függetlenné tevése, de semmi nem történik ennek érdekében. Tehát itt nagyon inkoherensek vagyunk, tehát nekünk transzverszális értelemben koherenciát kell építenünk, és országról országra is léteznek ilyen inkoherenciák, amelyeket meg kell szüntetni, hiszen ezek elfogadhatatlanok. akkor próbáljuk meg levonni végre a politikai következtetéseket, hiszen itt megerősített egyetmű, együttműködésről beszélünk. A Mediterráneumban nagyon fontos az, hogy értékalapú együttműködést végezzünk, és szerintem ezekkel az országokkal egyáltalán nem ez történik, sőt. De vannak más példák is, folytathatnám a sort, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon hosszú lehet ez a sor. Ott van Izrael, és mindenféle más olyan példa, ami egyáltalán nem kielégítő a mi céljaink szempontjából. Honorevole eh, Brepolos, la parola. Brepolos képviselője a szó. Dank u wel, voorzitter. Um, ik zou een uh, aantal vragen aan de commissie willen stellen in Néhány kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak Szíriát illetően Az EU szíriai társulási szerződés még nem írták alá, ezt önök is tudják, azonban ez, ez szükséges ahhoz, hogy teljes jogú státusz nyerjenek a szomszédsági politikában. A nemzeti program prioritás illetve 2013 között még nem egyértelműek, ebben több részletességet várnánk a bizottságtól. Ezért szeretném megkérdezni, hogy a bizottság milyen stratégiát követ Szíriát illetően, más szóval. Van-e egy b a bizottságnak akkor, hogyha Szíria nem írja alá a társulási szerződést? A második pont ugyanezzel, ugyanazzal foglalkozik, amit Ellen Flotr is szóba hozott, a bírói karral, a bírók függetlenségével, a jogállamisággal kapcsolatban, ami nem kerülhet ki a szíriai nemzeti indikatív programból, ezért szeretném, hogyha a bizottság beszélne erről valamennyit. Végül, ami a civil társadalom szerepét illeti Szíriában, ezt új programba vették be, amely teljes mértékben a szíriai fejlesztési alap alá tartozik, és a szíriai szociális és foglalkoztatási ügyi miniszter hatáskörében. Lehet ezt kiterjeszteni valamilyen emberjogi, civil társadalmi dimenzióval azért, hogy legalábbis gazdasági és jogi tekintetben legyen, lehessen figyelembe venni. Meyer képviselő. Yo voy a seguir el, el hilo argumental de la señora Föltre, porque es verdad que en la política de vecindad... Köszönöm szépen. Flott asszony. Esa a szomszédságpolitikában az EU mindig feltételrendszert alkalmazott, ez pedig abban állt, hogy a szomszédos országok a nemzetközi jogokat, jogi szabályokat be kell tartsák, különösen az emberi jogokat nem sérthetik. Ez a kettes cikkben ott is áll, mely kimondja feketén-fehéren, hogy a segély nyújtása feltétel, ehhez való feltétel az emberi jogok és egyéb nemzetközi kötelezettségek betartása. De ez csak írott malaszt. Volt a legtöbb esetben a földközi tenger térségében van két állam, amelyek példái lehetnek a rendszeres és szisztematikus megsértésének, az emberi jogok megsértésének, Izrael és Marokkó az egyik már megkapta a társadalmi státuszt, és úgy tűnik, hogy Izrael is megkapja a kívánt státuszt Granadában a legközelebbi ülésen. Ugyanakkor látunk, hogy a nyugat-szaharai megszállt területeken szisztematikusan elnyomják az állampolgárokat, a nyugat-szaharai polgárokat a marokkói hatóságok. Tehát az ENSZ kötelezte az önrendelkezés biztosítását a nyugat számára, ezt folyamatosan megsértik a marokkói hatóságok. Egy ENSZ misszió is működött ezzel a célral, és még fokozták is az elnyomást a marokkói. Tehát erről utalás sincs például. Az Európai Bizottság abszolút nem érdeklődik a e kérdések iránt, az iránt, hogy olyan országok, mint Marokkó vagy Izrael amelyek folyamatosan agressziót folytatnak, mondhatom itt a gázai övezet megszállását, amelyet az ENSZ is elítélte, és a nemzetközi joggal is ellenkezik. Ezek a dolgok nem érdeklik az Európai Bizottságot. Hogy, meg, hogy betartják a kritériumokat az országok, az ott országok, vagy abszolút uh, fittyet hánynak azokra. Úgyhogy szerintem teljesen új szempontból kell vizsgálnunk ezt a szakpolitikát, és ezt az eszköz, az eszköz alkalmazását úgy kell lefolytatni, úgy kell biztosítani a támogatást, hogy az fe, konkrét feltételekhez kötjük. Izrael aláírja az anapoliszi megállapodást, amelyben benne áll a, a két állam megoldás, illetve a palesztin állam létrehozásának és a békés együttélésnek a politikája, valamint a, a, a telepítések, a telepek létrehozásának tilalma, Ugye ennek a végrehajtásában Izrael semmit sem tett. És mit tett az Európai Unió? Semmit. Nem re re reagált erre. Egyáltalán nem ez a politikai deklarációja. Nem lehet szemet hunnunk a felett, amit Izrael szisztematikusan tesz, és ugyanez a helyzet Marokkóval. Az UNCS, tehát a, a, a folyik tovább a a marokkói hatóság, hatóságok részére Nyugat-Szaharában, és azok a volt gyarmattartó államok Európában, amelyek most az Európai Unió tagjai, hát némi szégyenérzettel kéne, hogy forduljanak ez, ehhez, erre a folyamatra. Például, és szégyenkeznünk kell, hogy nem sürgetjük Marokkót arra, hogy szabaduljon meg gyarmattartó múltjától a maga részéről, és hogy ne folytassa tovább a gyarmat, gyarmati politikát. És a Marokkónak címzett segélyekre vonatkozóan a szövegben az áll, hogy ezek a támogatások, az intézményépítés, a, a hatalmi ágak megosztása érdekében kell, hogy folyósításra kerüljenek. Megdupláztuk a támogatást erre vonatkozóan. A, a, a pénzek között a, a király diszponál, igaz ellenőrzés nincsen ezek felett. És most még több pénzt akarunk adni az intézményépítésre és a szegénység elleni harcra. Szinte nem is értem, hogy miről beszélünk itt, vagy mit csinálunk egyáltalán. A bizottság egyáltalán nem érdekli. Fittyet hány egy az egészre, és a nemzetközi jogot folyamatosan és szisztematikusan megsérti országokkal szemben, amelyek illegális megszállást, illegális háborút folytatnak, a, a humanitárius segélyekre vonatkozó szabályokra fityet hánynak, nos ilyen államoknak folyósítunk segélyeket, ugyanúgy, mint, ahogy, mint azoknak az államoknak, amelyek tiszteletben tartják ezeket a jogokat. Úgyhogy tisztel Hölgyeim és Uraim, bizottsági tisztviselők, látnunk kell, hogy más az elmélet és más a gyakorlat. Nagyon, nagyon elszomorító a kép, amit látunk. La parola alla commissione per... Most pedig megadnám a szót a bizottság képviselőjének. És akkor így talán pertinensebbé válik a vita is ön és a kollégák között. Köszönöm szépen. mindig is vita tárgyát kell, hogy képezze az az ítélet, hogy mi a leghatékonyabb eszköz a politikai célok megvalósítása érdekében. De igazából nem mondhatjuk azt, hogy nincsenek politikai céljaink. Hiszen az összes európai szomszédságpolitikai eszköznek az a célja, hogy konvergenciát érjen el ezeken a területeken tehát az, hogy ezeket az országokat közelebb hozza az Európai Unióhoz, főként az ottan élő emberek jóléte szempontjából. Éppen ezért megpróbálunk olyan módszereket alkalmazni, amelyeket már a bővítési folyamat során leteszteltünk. Hiszen a bővítés az a referencia pontját jelenti a mi munkánknak is, tehát egyfajta implicite referencia de igazából nincsenek kötelező érvényű célok, amelyek a bővítés során viszont megvoltak. De teljesen világos az is, hogy itt nem egész egyszerűen arról van szó, hogy mikrofinanszírozási menedzsmentet kellene végeznünk, vagy vagy kereskedni kellene a világnak ezekkel a területeivel, hanem igazából arra van szükség, hogy a társadalmak a saját érdekükbe fejlődjenek ezekben az országokban, és ehhez arra van szükség, hogy figyelembe vegyük mindazt, amit ezektől a társadalmaktól hallunk, beleértve a kormányokat, akikkel párbeszédet folytatunk. Az igazságszolgáltatás és a korrupció is olyan témakörök, amelyekkel foglalkozunk, és hát mindenki láthatja azt, hogy vannak olyan programok, amelyek pontosan ezeket a területeket célozzák. Én azt hiszem, hogy igenis, és beszélünk ezekről a célokról, a konvergencia célokról a partnerekkel, tehát nem igaz, hogy a demokrácia vagy a az emberi jogok szempontjából ne folytatnánk párbeszédet, szeretnénk igenis és velük megvitatni azt, hogy hogyan kívánják elérni ezeket a célokat. Tehát a konvergencia ebből a szempontból a fokozatos javulást célozza, és ezt kívántuk mi is megvalósítani a partnerségi tárgyalásokban, még akkor is, amikor a projekteket az upgrading szempontjából megvizsgáljuk. Ez jó néhány országra igaz, amelyek párhuzam, amelyel párbeszédet folytatunk. Éppen ezért Tunézia esetében, vagy Szíria esetében, ahol éppen társulási szerződésről folytatunk tárgyalásokat, ebben is szerepel majd egy emberi jogi ö, záradék. Szíria esetében tudjuk azt, hogy ha lesz Szíriával folytatandó kapcsolatokra egyfajta jogi keret, akkor el fogjuk tudni kezdeni az emberi jogokról szóló tárgyalásokat is velük. Mi ennek a célja? Ennek a párbeszédnek az a célja, hogy próbáljuk meg megállapítani azt, hogy hogyan tudjuk, hol tudjuk segíteni ezt a konvergencia folyamatot. Van-e B-tervünk, akkor, hogyha nincsen társalási szerződés, vagy hogyha ezt nem sikerült tető alá hozni? Hát igazából mi nem BTF-ben gondolkodunk, hanem szeretnénk úgy gondolni, hogy sikerül majd a társulási megoldá- megállapodást tető alá hozni, és Szíriában is vannak olyan politikai erők, amelyek a reformot támogatják, és ez számunkra nagyon fontos. Szeretnénk a civil társadalmat is bevonni a folyamatba. Persze nincsen varázs ír arra, hogy ezt megtegyük. Nagyon nagyok a dilemmáink. Vajon támogathatunk-e bizonyos szervezeteket? Ez egy nagy probléma, ezt megállapítani. Most nem konkrétan egy-egy országra gondolok, de azt hiszem, hogy ez egy általános probléma a térségben. Kiben bízhatunk meg tehát? Talán érdemes lenne arról is beszélni, hogy nem igaz, hogy ne lenne értelme a céljainknak vagy a politikánknak, mert bizonyos országban igenis is előrelépésekről számolhatunk be. Ez talán nem lenne fair ezt mondani. És a céljaink tekintetében igenis, és nem hiányzik az átláthatóság. Azt szeretnénk, hogyha társadalmi változásokra kerülne sor a reformokon keresztül, hiszen a társadalmi változások a reformokon keresztül lennének hatékonyak a demokrácia irányába tett lépések szempontjából. Ez nem jelenti azt, hogy nem kívánjuk a többi célt meghatározni, akár a szomszédságpolitikánkon keresztül, akár horizontális eszközökön keresztül, mint például az Európai Emberi Jogi Eszköz. Tehát igenis, és párbeszédet folytatunk ezekkel az országokkal ilyen értelemben is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Még öten szeretnének hozzászólni. Persze az idő az kevés, úgyhogy három percben határozom meg a felszólalók idejét. Köszönöm elnök úr a szót. Elnézést, hogy nem tudtam felszólalni a bizottság képviselője eh, előtt, és 12 után el kell mennem, úgyhogy a választásra tudom ha meghallgatni majd, de néhány kérdést és ügyet fel szeretnék venni. Össze, és köszönöm Dalmorál úrnak, hogy eljött körünkbe, és az EU prioritáséről beszámolt a Földtenger térségével folytatott politikákat illetően, helyén való és helyes az, hogy az Európai Bizottság terveiről tájékoztat bennünket, a középtávú eh, értékelés eredményeiről, úgyhogy hálás vagyunk a bizottságnak ezen együttműködő, együttműködési szellemért, amelyről bizonyságot tett. Ugyanakkor több elemzés és jelentés is kiegészíti ezt, és egy franci, francia intézet is készített tanulmányokat ezekről a kérdésekről. Nem tudom, megvan-e ez a dokumentum önöknek, és Európai Bizottságnak mi a véleménye erről az érték, külső értékelésről? Ha nincs meg ez a dokumentum, akkor szívesen elküldjük ezeket a tanulmányokat, amelyet a konzultások készítettek. Mindenképpen hasznos volna ezeket megvizsgálni tehát. Ahogy a kollégáim is mondották, én is úgy gondolom, meg kell próbáljuk biztosítani a lehetőséget, bár ugye két oldalú kapcsolatokat tartunk fel egyes országokkal, ezért egy átfogó, összehasonlító értékelést is fenn kell tartani. Az elvek és értékek, amelyeket igyekszünk támogatni szakpolitikáinkkal, ezek említése kerültek többek részéről, de ezeket más és más módon igyekszünk érvényesíteni egyes konkrét országokban. De egy mennyiségi, minőségi összevetésre szükség van, azért átfogó módon. Aztán néhány konkrét kérdés is feltennék. Egyiptommal kapcsolatban. Az egyiptomi ö, nemzeti indikatív terv, az emberi jogok érvényesülése és a politikai reform csak 11,1%-át teszi ki a 149 milliós költségvetésnek, melyre Egyiptom, melyben Egyiptom részesül. Tehát viszonylag kis arányban mennek ezek a pénzek a reform céljaira. A szomszédsági eszközön belül, szomszédság politikai eszközön belül Hasonló a helyzet Izrael kapcsán, ha csak 6 milliót költenek az előbb említett célokra. Sokan bírálták ezt, és magam is. Egyetértek Meyer úrral, több írásos jelentés is szól e- e- erről. Világosabbá kéne tennünk, hogy a társadalmi megállapodásokban a demokratizálási záradék működése hogyan ellenőrizendő. Az Európai Bizottság a tagállamokhoz fordulhat ennek kérdésében. Ami pedig a libanoni választási megfigyelési csoportot illeti, ha a társulási megállapodás Szíriával kapcsolatban létrejön, vajon ennek lesznek a költségvetési vonzatai? Tehát hozzáváltozást a költségvetést illetően. Pejan képviselő képe következik, aki a témában jelentéstevő is volt. Hát igen, először is úgy gondolom, hogy oda kellene figyelni arra, hogy nehogy ö, fals vitát folytassunk. Egyrészt a gazdasági együttműködés, másrészt pedig a emberi jogi szempontok. Ezek értékeink, tehát, ahogyan Franka úr is elmondta, ma két, két lábon kell megállnunk, és nem, hely, nem jó talán az egyensúly. Mert egyrésztről ugye egy modellt kívánunk megvalósítani, de nagyon fontos az, hogy a két szempont közötti egyensúly megvalósuljon, és én is csak csatlakozni tudok a kollégákhoz, mert oda kell figyelni arra, hogy bizonyos követelményeket, alapvető követelményeket erősebben kellene követelni. Az Európai Unió szeretné, a szomszédságpolitikán keresztül a jövő években kiterjeszteni az együttműködését a déli földközi-tenger déli medencéjére. Ezért is nagyon fontosak ezek a kérdések. Szeretném, hogyha pontosabban válaszolna egy kérdésre. 2007 óta már létezik ugye az Euromediterrán Unió. És mégis úgy tűnik, hogy az erőfeszíték ellenére ez a Mediterrán Unió, amely most már különböző um, administratív um, vezetést is kapott, uh, és rengeteg finanszírozást. A stratégiai dokumentumaimat ajánlásokat, amelyek 2007-2013 közötti időszakra vonatkoznak. Félidő táján majd felül kell vizsgálnunk, és az én kérdésem az lenne, hogy az Európai Bizottság mennyire áll készen arra, hogy a ki egészítő jelleget figyelembe vegye az Euró-Mediterrán Unió szempontjából a nemzeti indikatív programok tekintetében a 2013-2011-13 közötti időszakra. Tehát mi az ön véleménye arról, hogy ezt a koordinációt a szomszédságpolitikai szempontok figyelembe vételével az Euró-Mediterrán Unióra kiterjessze. Grazie, eh, onorevole. Elnök, köszönöm. Péjon úr, Benarab Atú képviselő következik három percben. Merci, euh, monsieur le président. Köszönöm szépen. Az Európai Uniót olyan alapokon mm, hozták létre, hogy nem akarunk többé háborút. Ez, egy, ez a nagyságának a titka. Most a euró-mediterrán régióban megint csak ugyanezt az alapvető értéket kellene hangsúlyozni, tehát a stabilitás és a béke legyen a fő cél a partnereink szempontjából is. A déli medence népei borzalmas háborúkat éltek meg, éppen ezért nagyon fontos az, hogy ne engedjünk meg olyan gyarmatosítást, amelyet ma is látunk, valamint a nemzetközi jog eklatás megsértését, aztán a terrorizmus, és a haragai fiatalok ezerének halála is ilyen példa semmi értelme nincsenek az együttműködésnek akkor, hogyha ezeket a problémákat nem tudjuk megoldani. Ezek nagyon sürgős problémák. A társulási szerződésre vonatkozó tárgyalások, ezeket a szempontokat kellene, hogy a tárgyalások központjává változtassa. A haragai fiatalok problémája kétféle módon lehetne megoldható. A Magreb országok jó jövőt biztosítsanak népeiknek, tehát demokráciára gondolok, az emberi jogok érvényesülésére és a pluralizmusra, a kultúrák, az identitások és a vallás pluralizmusára. Másodszorban pedig az európai bevándorlási politika engedje meg a az afrikai személyek mobilitását ugyanolyan módon, ahogyan az európaiaknak megengedi a migrációját a földközi tenger déli medencéje egyfajta szimbolikus határvonalat is jelent az Európai Unió jövő víziója szempontjából. Köszönöm szépen. Páncéri képviselő, aki a Magreb országokért felelős delegáció elnöke. Köszönöm szépen. Először is lenne egy megjegyzésem az általános kontextus tekintetében, hiszen itt a bizottság megközelítése szerintem nem helyes, ugyanis stratégiai kérdésekről van szó, ezért emelni kellene a politikai profilját ezeknek a tárgyalásoknak. Azt szeretném, hogyha a bizottság végre megértené azt, hogy erősebb löketre, lendületre van szükség hiszen meg kell találni azt a helyes egyensúlyt, amely a szomszédságpolitikánkat vezérelje. Ennyit az általános megjegyzésekről. Úgy gondolom, hogy a szomszédságpolitikai tevékenységünkben két egymással ellentétes irányvonalnak ellen kellene érvényesülnie. Az egyik azon alapszik, hogy a bilaterális megállapodások kizárólag gazdasági kérdésekre terjedjenek ki. Másik oldalról pedig fontos lenne az, hogy egy, egyet, egy egységes referencia pontként jelenjenek meg a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása, és gyakran még a mi vitáinkban is, amikor jogsértésekről beszélünk, akkor sokan azt kérik, követelik, hogy szakítsuk meg a diplomáciai kapcsolatainkat ezekkel az országokkal. És itt nagyon nagy a kettősség, tehát meg kellene próbálni a kettőt összehangolni, tehát a fejlesztéspolitikát és a demokráciára irányuló politikát össze kellene hangolni. És ez pedig csak úgy valósulhat meg, hogyha az általános tárgyalások, vagy az általános párbeszédben felvetjük őket, és a bilaterális kapcsolatainkban is hangsúlyozunk őket. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy a bizottság, hiszen itt ugye Európa konkrét tevékenysége, és az egyes európai országok tevékenysége között ellentmondás figyelhető meg. Nem szabadna ezt megengedni hiszen egyes, az egyes európai tagállamok néha pont az Európai Unió ellenében tárgyalnak ezekkel az országokkal, ezekkel a partnerekkel. Tehát oda kellene figyelni arra, hogy ne legyenek ilyen ellentmondások. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm Páncéri úr, és végül Kill Nielsen következik. Merci. Köszönöm szépen. a nemzetközi jog betartatására szeretnék utalni, főként Izrael kapcsán. Néhány konkrét példát említenék meg. Például arra gondolok, hogy épült egy olyan ö, villamosvonal, amely ö, Jeruzsálem keleti részét a telepesek által ö, megszállt területekkel kötné össze, és ugye ebben az építkezésben francia cégek is részt vesznek és igazából itt nem is tervekről van szó, szóval ez már egy konkrét projekt, ami létezik. Aztán a technológia az vízzel kapcsolatban Európa számára is fontos, de mi van a vízi jog állásával, a nemzetközi vonatkozó jogszabályokkal? hiszen a palesztin területeken korlátozzák a vízhez való hozzáférést, tehát itt a vízhez való hozzáférés jogáról és annak megsértéséről is beszélnék. Aztán egy lenne egy, illetve volt is már egy, egy írásbeli kérdésem a bizottsághoz, amelyre szeretnék választ kapni, hogy hogyan biztosítja a bizottság azt, hogy az Európába importált mezőgazdasági termékek ne jöjjenek olyan területekről, amelyeket Palesztinában megszállt területek tehát a telepesek által megszállt területekről, és ami az izraeli demokráciát illeti, nos hát van itt 35 olyan jogszabály, amely diszkriminálja a palesztinokat és a zsidók számára biztosítja az előnyöket. Nagyon sok letartóztatás is van, még most is. Méghozzá békés izraeli, akár arab, akár zsidó öm, emberek letartóztatásáról van szó, akik békésen kívánnak protestálni a keleti jeruzsálemi emberek jogfosztottsága ellen, és mondjuk összeülnek, hogy megtárgyalják mindezt. Ami a civil lakosságot illeti, nagyon fontos lenne az, hogy a társadalmi, társadalmi szinten próbáljunk hatni erre a kérdésre. Van egy olyan, a Combatant for Peace nevű izraeli-palesztin szervezetet nem engedtük mi sem felszólalni, és volt egy fiatal izraeli nő, aki az izraeli hadseregben szolgált, és most béke harcossá vált, és ő mondta azt, hogy Európának bizony történelmi szerepe van most, mit várunk Európától. Ő azt mondta, hogy azt várjuk Európától, hogy segítse Izraelt arra, hogy valódi demokráciává váljon, hogy az apartheid megszűnjön, és az emberi jogokat tiszteletben tartsák. Ez, az izrael, ez a fiatal izraeli nő ezt az üzenetet szeretné hozzánk eljuttatni, és ő azt mondja, hogy várja azt, hogy Európa segítse Izraelt az igazi demokráciára való úton és a nemzetközi jog tiszteletben tartása terén. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig visszaadom a szót a bizottság képviselőjének. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy kimondom, ne egyáltalán nem hisszük azt, és nem mondhatjuk azt, hogy nem volna érzékenység körünkben a, a dilemmákkal kapcsolatban, amelyekkel szembesülnünk kell. Tehát igen, szükség van realizmusra, ám ennek ellenére szinte ambiciózus, nagyra törő terveket is kell, hogy ö, rajzoljunk, megosztva értékeinket partnereinkkel. Ebben állt át a dilemma, ezt kell érzékelnünk. Úgy hiszem, ez a tevékenységünk alapja is egyben, Ugyanakkor ugye azt is megfogalmazott kérés kérdésként, kérésként, hogy aktívabbak kéne, hogy legyünk. Ugyanakkor, ha egy nagyon szigorú módon alkalmaznánk, egyfajta korlátozó eszközt, egyfajta át kéne ugrani egy küszöböt a, a, a partnerországoknak, annak érdekében, hogy megkapják a támogatást. Például olyan feltételrendszer támaszza, mint például az Európa Tanács tagsághoz, akkor tulajdonképpen gyakorlatilag egyetlen országgal sem tudnak működni, Mert hogy konkrét problémák állnak fenn szinte mindegyik partnerországban. Ugyanakkor hiszünk abban, hogy ezen problémák megoldásának módszertana a reformok támogatása, olyan helyzetbe kell hozni ezeket az országokat és a társadalmaikat, hogy ők, ők maguk fogadjanak el olyan intézkedéseket, melyek révén sokkal közelebb kerülnek azon értékekhez és azok gyakorlásához, amelyek az Európai Unió alapját képezik. Úgy hiszem, hogy a párbeszédeket, a párbeszédek során figyelembe kell vennünk a kulturális különbségeket, nem csak a politikai kultúrában adódó különbségeket, hanem általában a kultúra több vetületében érezhető különbségeket. Ugyanakkor nem mozogtak csak általánosságban a kérdések, hanem konkrét dolgok is felmerültek. Például Egyiptommal kapcsolatban, hogy vajon az összeg, amelyet a politikai reformok támogatására költünk, viszonylag korlátozottak. Ezt persze magyarázhatja az a tény, hogy nem szolgált, nem állampolgároknak kínálunk szolgáltatásokat, hanem kis szervezeteknek, párbeszéd folytatásához, tervezéshez, amely nem túlzottan költséges. 11,1 millió euró, ha jól használják fel, akkor jelentős pénz lehet. Tehát azt kell megvizsgálni mindig, hogy mi mit finanszírozunk ezekkel a pénzekkel, például nem infrastruktúrát, amire sokkal többe kerülne. A demokratikus klauzula alkalmazása a társulási megállapodásokban, nos ezzel kapcsolatban Szala Frankónak igaza van amikor azt mondja, hogy nincs konzisztens álláspont, konszenzusos álláspont az Európai Unión belül erre vonatkozóan. Nem csak az EU, a bizottságon belül nincs, hanem az EU egészében sincs megegyezés afelől, hogyan kéne ezeket alkalmazni. Olyan államokkal, amelyekkel van társulási megállapodásunk, nem, nem, nem függesztettük föl ezeket. Eddig még sohasem, ha jól tudom, ilyen feltételek nem, ami az, hogy nem elégültek ki ilyen feltételek. Meg kéne vizsgálni, hogy milyen kritériumok alapján lehetne élni ezzel az eszközzel, de ez önmagában nem oldaná fel a problémát. Ami pedig azt a kérdést hogy mi változna Szíriával kapcsolatban, ha aláírnák a megállapodást, Hát igen, a te, nagyon sok együttműködési terület nyílna meg, ennek megvannak a költségvetési vonzatai is. A bizottságok irányítanák ezt, mint más államokkal kapcsolatban. A terveink szerint a megállapodás alárást követően a rendelkezésre álló összegek Szíriára vonatkozóan megnövelhetőek volnának. A Mediterrán Unió ügyében úgy tűnik, hogy vannak olyan kilátások, mi szerint a titkárság végre jóvá hagyja az alapdokumentumát. Ennek az intézménynek is így felállhat voltak éppen ez a, ez a főtitkárság, elkezdheti működését, és az eddigi az EU, a, be, beépítjük az eddigi eredményeket a titkárság tervezésébe. A projektlista, amelyet jóvá hagytak Párizsban, most ezzel kapcsolatban azon területek jelentkeztek legfőképpen, a hat projektterületből, amelyet Párizsban jóvá hagytak, négy már működő, már, már működő projekt, amelyet EU-s finanszírozással működtetnek, tehát ez valamire építeni tehát. Eddig 70 milliót hagytunk jóvá 2009-re a területi együttműködésre, és ezt átlagban 96 millióra növeljük a 2011-től 13 liter időszakban. Ennek révén, a növekmény révén több ilyen szinergiát tudunk kihasználni. A, a projektek, illetve az Mediterrán Unió céljai persze sokkal messzebbre mennek, mint amit finanszírozni tudunk ilyen támogatások formájában, a regionális összefüggésben. Tehát olyan pénzügyi eszközökre lesz szükség, mint például a nemzetközi pénzügyi szervezetektől kapott támogatás, mely révén összegyűjthető az az összeg, amely révén a magán ö, szektor megerősíthető ezekben az országokban. Ez egyik fő feladata a titkárságunknak, hogy olyan, olyan pénzügyi forrásokat gyűjtsön össze, melyek révén a nagy kiválasztott prioritások ö, finanszírozhatóak. Egyetértek azzal, hogy a nagyon sok probléma megoldásának, a terrorizmussal, bevándorlással kapcsolatos problémák megoldásának módja a nyíltabb társadalmak felé való haladás lehet. Ezt a célja a, a mi szakpolitikáinknak is, ezt elmondtam a bevezetőmben, meg elmondom most is. Így módon legalábbis csökkenthető volna azon személyek száma, akik E, a bevándorló, akik áldozatai a, a, a viszonyrendszer rossz működésének. Aztán azon általános politikákat illetően, amelyeket elfogadunk, hogy ezeket hogyan lehetne adott konkrét országok adott helyzetére szabni, úgymond személyre szabni, ehhez differenciált cselekvési tervekre van szükség, és indikatív programokra minden egyes országra lebontva. Elsősorban, másodszorban pedig jó párbeszéd struktúrákra, melyek révén felvethetjük a problémákat, amikor azok felbukkannak. Legyenek ezek akár a társulási megállapodás szerkezetéből adódóak, vagy a párbeszéd szerkezetéből. Tehát van is tapasztaltunk, reflektálva, deklarációkkal, egyes problémákra. Sajnálatos módon a mostani eszközrendszerünk nem túl agilis, nem azonnali válaszadásra ad lehetőséget a most kezünkben levő eszközrendszer, tehát inkább középtávú tervezést és változást irányoznak elő. Vannak eszközeink tehát, de a stabilitási eszköz például olyan tematikus költségvetési sorokkal bír, mint például az emberi jogok, a demokrácia fejlesztés. Ezek azonban nem különösen mert rugalmas eszközök, nem tudnak azonnal reagálni konkrétan előálló helyzetekre. Tehát nem túl gyorsan tudnak folyósítani. De hát ezek most az eszközeink. Nem akarok elbújni a, a, a nehéz kérdések elől, például a gázai konfliktus, így, ahol is az Európai Unió felkérte Izraelt, hogy gyakoroljon önmérsékletet, illetve támogatjuk a, a helyben lakókat, akiket negatív határ, akik, akik ki vannak téve nehéz helyzetnek, ragaszkodva ahhoz, hogy nyissák meg a gázai vezetet, a segélyszállítmányok előtt a legjobb megoldása a probléma megoldásának a béketeremtés volna. Ennek egyik lába a palesztin állam létrehozása lehetne, és a palesztin hatóságot segítenünk kell abban, hogy igyekezzen kiépíteni ezen állami közigazgatást. Úgy hiszük, hogy ezen kereten kívül nagyon kevéssé valószínű, hogy megoldható lesz. Ez a nagyon súlyos probléma rendszer, amely a térségben uralkodik. Ez igaz a gazdasági helyzetre, a palesztin lakosság gazdasági helyzetére, Cisziordániában és Gázában, vagy akár a kelet-jeruzsálemi helyzetre, amely, amely hát nyilvánvalóan nem nagyon tetszik nekünk. Megtesszük minden erőfeszítés diplomáciai, politikai támogatási, párbeszédi révén való segítséget annak érdekében, hogy a két állami megoldás létrejöjjön. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenki nevében. Dr. Thomas Dupla de Morálnak a hozzászólását és a konstruktív párbeszédet, amelyet itt most lefolytatunk. Szeretném megköszönni a kollégáknak, azért, hogy ilyen jelentős hozzászólásokat tettek ebben a fontos vitában. Ezt a témát még tovább vizsgáljuk eh, a következő hónapok során, és úgy halljuk, hogy a bizottság eh, megerősíti a gazdasági és adminisztratív intézkedéseit, és ennek nagyon örülünk és ön is erre nagyon bátorító dolgokat mondott. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, időben tudtuk befejezni az ülést. Délután három órakor Provera úr elnökletével találkozunk, ahol is a grúziai helyzetet fogjuk megvizsgálni. Köszönöm szépen.